it's working. Is it now working? All right. Működik most már? So, once again. Akkor, kedves kollégák, még egyszer szeretném megnyitni az első INTA ülésünket 2017-ben. Ez már a jogalkotási ciklusunk második része, és bár már január közepén járunk, szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni mindenkinek erre az évre. Az első öt napi rendi pontunk ma a szakbizottságunk elnökségének megválasztásáról szól. Jelenleg én úgy ülök itt mi, úgy ülök most itt, mint a leköszönő elnöke az első, par, első részének a gyakorlatási ciklusnak, és most átmeneti elnökként funkcionálok itt. Ez általában a parlamenti hagyományunk, nem a legidősebb tag, hanem a leköszönő elnök ül itt ezen az ülésen elnökként. Tehát ezen megnyitom az INTA ülését. Az első öt napi rendi pont célja az, hogy létrehozzuk az elnökséget, a szavazás sorrendje a következő, az elnök megválasztása, majd az első, második, harmadik és negyedik alelnök megválasztása. Tájékoztattak arról, hogy lesz bizonyos helyettesítés a szavazás során. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy szavazókártyával is kell majd szavazni esetlegesen az elektronikus szavazáskor. Amennyiben bármilyen fajta változtatásra, jelölésre van még szükség, akkor kérem tájékoztassák a titkárságot a szavazás megnyitása előtt. Nos, akkor először is válasszuk meg az elnököt. Körbenézvén úgy tűnik, hogy megvan a a szavazáshoz szükséges többség, 11 képviselőre lenne szükség, de 27-en vagyunk. Itt ez több, mint elég. Annak érdekében, hogy az új elnököt megválaszthassuk politikai frakciónak, vagy legalább három inta képviselőnek kell jelölnie a jelöltet. A jelölteknek le kellett adniuk a pénzügyi érdekeltségről szóló nyilatkozatot. Ha jól tudom, az SND szeretne hozzászólni. Uh, uh, a frakcióm nevében Lange urat uh, javaslom ezen szakbizottság elnöki posztjára. Köszönöm szépen. There's no... Nincs további jelölt, és természetesen elfogadom a jelölést. És én is láttam már a vagyonnyilatkozatomat. Nincs további jelölt. Akkor A 208-as cikk értelmében most közfelkiáltással meg választhatjuk az elnököt, ha kívánják, megtehetik. Köszönöm szépen a támogatásukat, és persze továbbra is megpróbálok olyan elnök lenni, aki mindenkit figyelembe vesz, és megpróbálom minden képviselők érdekét tükrözni, és küzdök szakbizottságunk jogaiért, és a jó eredményre, jó jogakotásra, a jó kereskedelmi megalkodásokra törekszem. Ezen leszek képességeim szerint. Köszönöm szépen! Most pedig rátérünk az alelnökök megválasztására. Ez is a 208-as cikk értelmében történik, és emlékeztetnem kell önöket arra, hogy a 208-as cikkben rögzítettük azt, hogy tükrözzük a nemi sokszínűséget, illetve a földrajzi sok színeséget, tehát még egy németet nem lehet itt jelölni. Következik az első alelnök. Várom a jelöltek megnevezését. Az EPP-nek adom meg azt az EPP koordinátorának. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálok az egyhangú megválasztásához. Júliu Winklert javaslom kollégánkat az EPP részéről, alelnöki posztra, aki az elmúlt két és fél évben is kitűnő munkát végzett. Yeah, according to the time I was... Egy kicsit előre szaladtam a napi rendben, úgy tűnik. Szájfi kollégámat szeretném javasolni erre a posztra, aki az elmúlt két és fél évben elnézést azért a kis hibáért. Szájfi kollég egyetért ezzel a jelölése? Rendben. Van-e más jelölés? Nincs. Akkor azt javaslom, hogy szavazzuk őt meg közfelkiáltással. Madame Saifi, please. Saifi asszony, kérem, fáradjon ide mellém. Okay, now we are switching to the election of... Következzék a második alelnök megválasztása. Várom a jelöltek megnevezését, a zöldek nevében Hauta Lászlót kérem meg, hogy szóljon hozzá. Yeah, thank you very much, Chair, and congratulations to you and uh, Mrs. Sy. Köszönöm szépen, köszönöm azt, hogy neveztek erre a posztra, és Jannik Zsadót szeretném javasolni a második alelnöki posztra. Köszönöm szépen. Zsadó úr el is fogadta a jelöltséget. Írásos formában vannak-e más jelölések? Úgy tűnik, hogy nincsenek. Akkor őt is megválasztjuk fel ö, kiáltással. Közfelkiáltással. Zsadó urat tehát megszavaztuk második alelnöknek. Köszönjük szépen! Most pedig következik a harmadik alelnök, és itt megint csak szeretném kérni a javaslatokat, várom a jelöléseket. Igen. Most a jó helyre jó szemét szeretném javasolni. Winkler úr szeretné folytatni munkáját a harmadik alelnökként. Köszönöm szépen, Julius Winkler következik. Winkler úr, elfogadja jelölést? Köszönöm szépen. Vannak-e további jelölések? Nincsenek? Akkor javaslom, hogy őt is közfelkiáltással szavazzuk meg. Winkler úr? And ah, now, last not least, the És végül a negyedik alelnöki posztra kérem a jelöléseket, Campbell úr. Köszönöm szépen, gratulálok önnek a kinevezéséhez, hogy visszatért az elnöki székbe. Jan Zaradelt szeretném javasolni, mindig itt van, és nagyon szereti a rockzenét is. Ez további ok, arra, hogy őt megszavazzuk, nagyon jó munkát végzett, tehát szeretném őt javasolni a negyedik alelnöki posztra. Köszönöm szépen. Elfogadja a jelölést? Rendben, köszönöm. Vannak-e további jelölések? Nincsenek. Akkor őt is közfelkiáltással megszavazhatjuk. Kérem, negyedik alelnökünket, hogy fáradjon ki az emelvényhez. So, the bureau is now completed. A büró tehát megalakult, és ezzel következhet is a napi rend. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm, hogy támogatták a bürót. És kérem, kezdjük meg a munkát közösen. Nagyon örülök annak, hogy itt vagyunk az INTA, INTA szakbizottságban. Most pedig nézzük a napirendet. Ez a hatos napirendi pont lesz a következő, ami pedig maga a napirend elfogadására vonatkozik. Amennyiben nincsenek ellenvetések, javaslom, hogy fogadjuk el. Nincsenek ellenvetések, tehát akkor a napirend is elfogadásra került. Hetes napi rendi pont. Jegyzőkönyvek elfogadása, különböző ülések jegyzőkönyveiről van szó az elmúlt hónap során. Ezeket elfogadottnak fogjuk tekinteni, amennyiben nincsenek ellenvetések a mai ülés végéig. Aztán áttérünk a nyolcadik napi rendi pontra, az elnök közleményeire. A napirend megtelt. Nyilván több érdekes napirendi pont szerepel ma terítéken, például a CETA-ról folytatott eszmecsere, illetve holnap a szavazás erről, valamint a vita a máltai soros tanácselnökség prioritásairól, a dömping ellenes eljárásokról folytatott vita, egy multilaterális befektetési vita rendezés témája, valamint egy workshop a kereskedelem könnyítésről. Ez szerepel a napirenden, ami azt jelenti, hogy intenzív munka vár ránk. Ezért csak néhány közleményt szeretnék tenni. Egyfelől a VTO főtitkárának mandátuma, Azevedo úr mandátuma folytatódna, ugyanis már jeleztem, hogy egy újabb, szeretné megújítani a mandátumát, December 31-e volt a jelölések határideje, újabb jelöltek nincsenek, ezért nagyon valószínű, hogy Azevedo úr továbbra is a VTO főtitkára marad. Szeretném arra is felhívni a figyelmüket, hogy a TTIP tárgyalások köztudott, hogy jelenleg nem folytatódnak, de mindkét tárgyalási fél a Obama elnök hivatal idejének végéig Fölmen úr részvételével ugye készült egy anyag, amelyben mérleget vonnak a helyzetről, és ezt január 17-en közé is tették. Ebben felvázolják a különböző kihívásokat, nehézségeket, valamint az elért eredményeket. Így lehet értékelni azt, hogy mit sikerült elérni, és mit nem. Van egy új ITC tanulmány is a különböző kereskedelmi akadályokról. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon érdekes tanulmány a munkánk szempontjából ebből levonhatunk bizonyos következtetéseket, és szeretném még azt is közölni önökkel, hogy csütörtökön a tanácssal a belaruszi textil kvóta esetéről sikerült egy első olvasatbeli megállapodást elérni. Ezek lettek volna a közleményeim, és most azt javaslom, hogy térjünk át a 9-es napi rendi pontra, és ennek kapcsán köszöntöm a biztos asszonyt, Malmström asszonyt. Tisztelt kollégák! Ami a CETA megállapodást illeti, most célegyenesben vagyunk. A megállapodásról folytatott vitában parlamentként aktív szerepet vállaltunk, ezt aktívan nyomon követtük. A monitoring csoport az elmúlt év során 12 alkalommal ülésezett, és figyelemmel kísérte a tárgyalásokat. Itt az INTA bizottságban 9 alkalommal tartottunk eszmecserét a különböző érdekelt felek részvételével, és itt az INTA szakbizottságban háromszor tartottunk különböző workshopokat, amelyek során a CETA különböző aspektusairól volt szó. Kétszer Kanadában járt INTA delegációnk, hogy közvetlenül a kanadai féllel megvitasson bizonyos részletkérdéseket, és a nemzeti parlamentekkel is tartottunk eszmecserét. Azt hiszem, hogy ez volt az első alkalom, hogy ilyesmire sor került itt. Egyes nemzeti parlamentek meglátásait így figyelembe tudtuk venni a vitáink során, és pont a közelmúltban két jogi szakvéleményt is kaptunk. Így a a befektetési vitarendezési mechanizmus összeegyeztethetőségét vizsgáltuk meg, és a különböző nyilatkozatok, jogi nyilatkozatok tartalmát megvizsgáltuk. Ezen munka eredményeképpen fokozatosan, lépésről lépésre közeledtünk a CETA megállapodáshoz, és a parlament különböző elemeket felvetett, amelyek javítottak a megállapodáson. Emlékeztetnék arra, hogy a régi ISDS eszköz helyett most egy új befektetési bírósági eljárás lép életbe, és például ami az elővigyázatossági elvet illeti, valamint a befektetés védelmét illeti. A különböző kötelezettségek végrehajtása során a munkavállalói jogok, valamint a nyolc munkavállalói jog érvényesítése szempontjából újabb elemeket vetettünk fel. A nemzeti parlamentekkel tartott viták során, valamint az itt lefolytatott eszmecserék során is három terület került a figyelem középpontjába. Egyfelől a CETA vegyes bizottsága, valamint az, hogy a demokratikus folyamatba ez hogyan ékelődne. Szeretnék emlékeztetni még arra, hogy más vegyes bizottságoknál is az a helyzet, hogy a parlament tájékoztatást kap, információt kap, tehát a vegyes bizottságok minden dokumentumához hozzáférünk. Más kereskedelmi megállapodásoknál is léteznek ilyen vegyes bizottságok, de az együttműködést lehet még javítani, és tudják, hogy Brok úr, valamint jó magam, most egyeztetünk a tanácssal, valamint a bizottsággal egy intézményközi megállapodásról, amely pont ezeket a kérdéseket taglalná explicit módon. Egy levelet is intéztünk egyébként a tanácshoz, amelyben felvetjük ezt a kérdést. Ugyanis szeretnénk, hogy a vegyes bizottságok demokratikus létjogosultsága minden megállapodásban megjelenjen, de itt most arról van szó, hogy a döntéshozatali folyamatba hogyan kapcsolódjon ez be, hogyan kapcsolódjon ez a bizottság, a tanács és a parlament demokratikus struktúrájába. A második pont a híres hírhet 36-os nyilatkozatra vonatkozott, ennek témája a befektetési bíróság továbbfejlesztése, valamint arra, azzal foglalkozik, hogy hogyan kerülne sor a bírók megválasztására. Úgy vélem, hogy itt ugyanazt az elvet kellene alkalmaznunk, mint amelyet az Európai Bíróság esetében alkalmazunk, tehát az Európai Parlament részt kell kapjon ebben a folyamatban. A harmadik szempont pedig azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a végrehajtási lehetőségeket hogyan hajtjuk végre, amikor például megsértik a munkavállalói jogokat, és emiatt felfüggesztésre kerül sor. Egyfajta úti tervet kellene ilyen esetekben felállítani, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a kötelezettségek tényleg megvalósulnak a gyakorlatban. Ez három aspektus, amely felmerült a vita során, és ezeket ma minden bizonyal meg tudunk megint vitatni. Örülök ezért, hogy a biztos asszony eljött ma hozzánk, és meg is adom neki a szót. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen. Kedves hölgyeim és uraim, mindenkinek szép délután kívánok, és boldog új évet kívánok mindenkinek, és szeretnék gratulálni az alelnök úraknak és az elnök úrnak is az újraválasztásához. Ugye pont akkor történt ez a választás, amikor én beléptem ide a terembe. Várom, hogy tovább tudjunk együttműködni, közösen dolgozni. Ezek a mostani idők nagyon nehezek, nagyon bizonytalanok. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi téren is, mint hogyha visszatérne, illetve visszalépne egy fontos partnerünk, kevésbé kíván együttműködni kereskedelmi téren, és ezért is fontos az, hogy mi lássuk azt, hogy fontos tud lenni a kereskedelem, átlátható, jó kereskedelmi megállapodásokat kell kötnünk, amelyek tiszteletben tartják az állampolgárok véleményét és um, a környezeti szempontokat is. Meg kell mutatnunk partnereinknek, hogy ezek a partnerségek működhetnek, és én úgy gondolom, hogy Kanada nagyon jó partner ebből a szempontból, nem csak gazdasági értelemben, hiszen a, bil, a bilaterális kereskedelmünk majdnem egy trillió dollárra um, tesz, és még ráadásul hatalmas a kölcsönös befektetési szint is. Fontos a demokrácia, a tolerancia, a jó kormányzási elvek, a jogbiztonság elve, az, hogy jók a közigazgatási szabályok és a fogyasztóvédelmi szabályok is. Partnerünk Kanada a klímaváltozásban is. Egyetértünk tehát nagyon sok mindenben, és úgy gondoljuk közösen, hogy ezen keresztül a, keresztül a prosperitást tudjuk előteremteni, és munkahelyeket tudunk létrehozni. Tehát szeretnénk, hogyha a globalizációt saját szolgálatunkba tudnánk állítani. Nagyon örülök annak, hogy többször is beszélhetünk már ennek a kanadai megállapodásnak a tartalmi kérdéseiről. Ahogyan önök is tudják, gyakorlatilag 500 millió eurót fogunk az első naptól kezdve megsporolni vámtarifák tekintetében az EU-s exportőröknek, és nagyon magas minőségű európai termékek Torontóba vagy Kalgariba is eljuthatnak, és fordítva. Az exportja a földrajzi eredet megjelöléssel rendelkező termékeknek már most is 1 milliárd eurós árbevételt ad. Nagyon fontos a informatikai rendszerek együttműködése, és az, hogy megfelelő versenyfeltételeket tudjunk teremteni. A CETA nagyon modern megállapodás, mert a telekom területen, a közlekedési területen és nagyon sok más kereskedelmi területen is együtt tudunk működni, könnyebb lesz a munkahelyek létrehozása, kiegészítő szolgáltatásokat is biztosít majd ez a szektor. Négy nagyon fontos záradék van ebben a megállapodásban. A mezőgazdasági termékek, legfontosabb termékek esetében megtartjuk a vámokat, ilyen például a baromfi szektor, illetve a tojás, aztán a befektetések és az ehhez kapcsolódó jogviták rendezésére létrehozott bíróságok, választott bíróságok nagyon jól működnek. Önök ebben a tekintetben rengeteget segítettek a rendszer kialakításánál. Ez az újfajta kereskedelmi bíróság sokkal átláthatóbb rendszert fog biztosítani a korábbi rendszerhez képest, megfelelő bírók, fellebezési jog és az etikai szempontok figyelembevétele lesz a jellemző. És ez csak egy első lépés, miután nagyon jó volt az együttműködés Kanadával, ezért mi szeretnénk egy multilaterális befektetési bíróságot létrehozni. Nagyon sok találkozunk volt már miniszterekkel 27 különböző országból, illetve az üzleti élet fontos képviselőivel is, nagyon sok országot érdekel ez a téma, és együtt akarnak velünk működni a rendszernek a kialakítása terén. Ez a megállapodás ugyanakkor megőrzi a közféra jogát is, tehát az európai országok továbbra is saját maguk fogják az egészségügyi szolgáltatásokat, oktatást szervezni. A kanadai fél pedig semmiféle mm, privatizációs kötelezettséget nem kíván megvalósítani, tehát nem lesz semmiféle privatizáció. Negyedsorban pedig a CETA szeretné a közérdekű témákat, mint a fogyasztóvédelem, környezetvédelem kérdéseit, akár a kulturális diverzitás kérdését is rögzíteni ebben a szabályban, ebben a megállapodásban is. Itt ebben a szakbizottságban teljesen természetes az, hogy viták legyenek, fontos az, hogy önök is kérdéseket kapnak a saját választópolgáraiktól, és itt három kérdésre szeretnék kitérni, olyan kérdésekre, amelyek önök, amelyeket önök vetettek fel az elmúlt három hét során. Hogy néz ki az Európai Parlament szerepe ebben a konstrukcióban. Nos, hát világosan szeretném tenni, hogy ebben a megállapodásban semmi sincsen, amely az európai szabályok, illetve az európai szerződés ellenébe megy, az Európai Parlament felül, tehát az Európai Parlament jogait semmiképpen se fogjuk megkerülni. Ugyanolyan ratifikációs eljárásról van szó, mint a korábbi esetekben, a bizottság és a tanács részéről, és az Európai Parlament hozzájárulási jogát biztosítani fogjuk. Ezt egyébként nem is lehet megváltoztatni ezt a szöveget az önök beleegyezése nélkül. A különböző jegyzőkönyvek, illetve mellékletekre vonatkozó részt nagyon korlátozott formában léptetjük életbe, tehát nem lehet megváltoztatni a közérdekű kérdéseket, ugyanakkor amennyiben az Európai Unió és Kanada mind a két fél egyetért, csak akkor lehet kisebb módosításokat eszközölni. Itt közel jogira kötelező érvényű intézkedésekről van szó. Ritkán lehet arra lehetőség, hogy Európai Uniós jogszabályi módosításokra kerüljön sor a megállapodás következtében, de ezt csak az önök beleegyezésével valósíthatjuk meg. Aztán nézzük az élelmiszerbiztonsági kérdéseket, és azt, hogy a közös bizottság le tudja csökkenteni a meglévő sztenderdeket. Az Európai Unió fogja meghatározni azt, hogy a mi állampolgáraink milyen biztonsági szintű élelmiszereket fogyasszanak a CETA-ban, nem is fogjuk ezt megváltoztatni, nem is áll ez szándékunkban, és nem, fogja, nem változtathat ezen a közös bizottság sem. Nagyon fontos ez számunkra, az európai fél számára is, de ugyanakkor a kanadai fél számára is fontos az, hogy védjük a közértek szférájába tartozó kérdéseket, és ezeket továbbra is hatósági szinten tudjuk biztosítani. jobb jogalkotásra vonatkozó kérdések kapcsán merül fel az, hogy akármiről is tárgyalunk a CETA-ban, az mindig a parlament teljes mértékű tiszteletben tartása mellett fog történni, úgy, ahogyan az az intézményközi megállapodásban is szerepel. Ez a jövőben is így lesz. Tudom, hogy Langen úr is benne van ebben a tárgyalóbizottságban, tehát minden bizonyal ő is meg tudja nyugtatni önöket ebben a tekintetben. A kontextus szempontjából Fontos az, hogy a kötelezettségeinknek megfeleljünk, és ezt már a jelenlegi keretek között is megtesszük. A tagállamoknak is elküldjük a megfelelő dokumentációt. Egyébként én is hat és fél éven keresztül parlamenti képviselő voltam, és tudom azt, hogy mennyire fontos ez, és a parlamenti képviselőkön milyen nagyon nyomás ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát ezért nagyon részletesen egy levélben válaszoltam ezekre a feltett kérdésekre. Ez egyébként Moise úr kérdéseiből fakadt, és közé is tettük a bizottság honlapján. A második kérdés. Nézzük a befektetési bíróság jellegét, illetve rendszerét. Itt egy rendszert írunk le, amely kiterjed az etikákra, a az elsőfokú bíróságra, felebezési jogra és az Európai parlamentnek is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ez a bírósági rendszer működőképes legyen. Egyébként a parlamentnek nagyon fontos szerep jutott ennek az egész rendszernek a kidolgozásában, és ezt tudom is, és nagyon is szépen köszönöm, és elkötelezett vagyok amellett, hogy a jövőben is a parlament az ilyen jellegű döntésekbe megfelelő szóhoz jusson. Bármiféle intézményi átalakításról lesz szó, azt a rendes jogi úton fogjuk megtenni, és ilyen értelemben a parlament hozzájárulási jogának is érvényesülnie kell. Az én célom szerint az Európai Parlament egy korábbi bírát, európai bírát, vagy más nemzetközi bíróságról érkező szemét, vagy egy magasan kvalifikált jogászt fog kinevezni ennek a bíróságnak a szélére, és ő fogja majd biztosítani azt, illetve biztosítani szeretnénk azt, hogy az Európai Parlamentet is bevonjuk majd a kiválasztási folyamatba. Erről is egyébként a weboldalon olvashatnak. Aztán itt van még a fenntartható fejlődés és kereskedelem összefonására vonatkozó fejezet, ez egy nagyon fontos globális kérdés, de nézzük most ezt a CETA szempontjából. A kereskedelem és a befektetések kérdését fenntartható módon kell kezelni, környezetvédelmi szempontból és munkavédelmi szempontból is, és ez kötelező jellegű, tehát ez mindenképpen referencia értékkel bír majd az egész világ számára. Multilaterális megegyezésekre gondolva, például a Párizsi megállapodásra gondolva, nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a hal, illetve a fa kitermelés területére is vonatkozik mindez. A munkaerőpiaci diszkrimináció tiltása, illetve a kollektív tárgyalások jogát is biztosítanunk kell. Mi elkötelezettek vagyunk egy inkluzív és átlátható mechanizmus mellett, amely révén a kereskedelmi jogvitákat rendezni kívánjuk. Fontos a megfelelő implementáció, itt együtt kell majd dolgoznunk, és ezeknek a lehetőségeknek ki kell teljesedniük. Én Champagne úrral találkoztam, és ő is nagyon elkötelezett ennek a munkának a megfelelő lefolytatása mellett az Európai Parlament részt kell vegyen ebben a folyamatban, és a civil társadalmat is bevonjuk abba, hogy megtárgyaljuk, hogy hogyan kívánjuk tovább javítani ezt a mechanizmust, főként a jogviták rendezésével kapcsolatban. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a CETA-nak a, a tárgyalásait konform módon valósítsuk meg, és ezt egyébként kimondtuk az EU-Kanada csúcs találkozón is. Ez egy fontos lehetőség, és azt hiszem Kanada egy nagyon jó partner ebben. Amint a CETA-t elkezdjük alkalmazni, én azonnal szeretnék nagy vitát kezdeményezni az érintett felekkel, önökkel is természetesen, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk a fenntartható fejlődést tovább javítani az EU-Kanada megállapodáson belül. Nézzük a kritikákat. Tudjuk, hogy milyen tapasztalatok voltak korábban más partnerekkel. Ezeknek az alapján mi reméljük, hogy az év, illetve nyárig tető alá tudjuk hozni ezt a megállapodást. A CETÁN felül, vagy azon túlmutatóan, az egész vita arra kell, hogy szolgáljon, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikát kereskedelmi politikáját fenntartható fejlődéssel összhangba hozzuk, és ezzel kapcsolatban is nagyon részletes tájékoztatót tettem közé a honlapunkon, Langen úr levelére válaszolva. Tehát fontos megállapodásról van szó gazdasági értelemben, de geopolitikai értelemben is. Szeretnénk hasonló gondolkodású partnerekkel együttműködni, lehetőségeket teremteni a gazdaságaink számára, megfelelő értékeket teremteni és megvalósítani, egy átlátható és tiszta, szabad kereskedelem megalkotása érdekében, és megőrizve a közérdek szempontjait is. Egy átlátható társadalom, a demokratikus értékek megőrzése érdekében együtt kell működnünk partnereinkkel, mint például Kanada. Bizonyos partnerek most ettől inkább eltávolodnak, mi azonban úgy gondoljuk, hogy a protekcionizmus és a befelé fordulás nem jó megközelítés. Fontos tehát ez a stratégiai partnerség Kanadával. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó alapot jelenthet, és ezért nem szabad tovább késlekednünk a megállapodás megkötésével kapcsolatban. Remélem, hogy holnap pozitívan szavaznak erről, és várom a plenárison történő szavazást is, és tovább folytatjuk majd a beszélgetést ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, biztos asszony úgy vélem, hogy egyértelművé vált az, hogy a bizottságnak plusz kötelezettsége is ö, ö, vannak a bíró kiválasztása kapcsán, ami a munkajog érvényesülését illeti, vagy ami az európai megközelítést illeti. Köszönöm szépen, és a továbbiakban is közösen fogjuk majd ezt a témát nyomon követni. Először is a jelentés készítőjének, illetve az elnyék jelentés készítőnek szeretném megadni a szót, utána pedig még kollégák is jelezték már, hogy szólni kívánnak. Nem adom meg, hogy mennyi a hozzászólási idő, de reménykedem abban, hogy rövidek lesznek, és a két perces időt tudják tartani. Pabrix úr lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, Köszönjük ezt az egyértelmű hozzászólást, a megválaszolását a múlt évben felmerült kérdéseknek. Röviden azzal kezdeném, amit ön utoljára mondott el, hogyha szeretnénk jobb kapcsolatokat a hasonlóan gondolkodó partnerekkel, mint Kanada, akkor ez az egyezmény, amit nekünk támogatnunk kell. Sok módon, még ha nem is bízunk a kanadaiakban, akik olyanok, mint mi, és a kérdés az az, hogy mi bízunk-e magunkban. Igen, bíznunk kell magunkban, ezt nem lehet vitatni. Ezen körülmények mellett ismétlem azokat a válaszokat is, amit adott a kérdéseinkre, és számos vitánk volt már korábban, és az első pont az az volt, hogy a közös bizottság egy nagyon finom intézmény, amely sok módon megakadályozza az egyet nem értést, ugyanakkor biztosítéka annak, hogy nem fog megváltozni az EU jogalkotás, ez nem is tud javasolni jogalkotási változást. Hogyha ez aggasztja az állampolgárainkat, akkor a közös bizottság majd ezt mind komolyan megvizsgálja. Második pont a nemzetközi bírósági rendszer a második kereskedelmi megrakodással egy sokkal előrébb vitt megoldást találtunk, és itt is el kell mondjanunk azt, hogy kit választunk, milyen fajta döntést hozhatnak. Ez nem ássa alá a mi álláspontjainkat, már ami a minőségi kérdéseket illeti szociális, illetve egészségügyi kérdésekben. Úgy vélem, hogy azok a kérdések, amelyekről már korábban beszéltünk, azokat megfelelően megválaszolták, és eh, szerintem most már pontot kell tennünk ezen hosszú vita végére, és holnap a CETÁT meg kell szavaznunk itt a szabizottságban. Úgy vélem, hogy nyilvános vitára is szükség van széles körülön az egész parlamentben, februárban, lezárva ezt a megállapodást, megmutatva azt a világnak, hogy mi globálisan gondolkodunk. Köszönöm még egyszer, biztos úr, köszönöm Petri Csóna úrnak is, és eh, természetesen köszönöm a bizottságunk elnökének, és, és remélem, hogy tudjuk tartani a szavunkat a kanadai barátainkat önmagunk felé is, Majza képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és szolgálatainak a gyors, pontos és egyértelmű válaszokért, amiket a levelünkre kaptunk. Egyértelmű válaszokat kaptunk, voltak vitatott pontok is, amelyek esetlegesen akadálynak is tűntek a szavazás szempontjából. Szerintem egy olyan pontra értünk el, amikor most már úgy tűnik, hogy elvonulnak a felhők, és jó eredményeket sikerül elérnünk. Van már garanciánk arra, hogy a CETA szöveg maga, a, függetle a függeléket, illetve um, a többi részletem lehet megváltoztatni. Ez egy jó dolog. Van garanciánk írásban erre, és a plenárisan ezt megerősítik majd, amikor szavazunk, hogy minden olyan döntés, amit a közös bizottsághoz, az nem fogja az Európai Parlamentet megkerülni. Először is van egy fizikai időzítés is, van egy belső EU folyamatunk, utána a közös bizottsághoz döntést. Egyetemű garanciát kaptunk arra, hogy az SPS jogszabályokat sem lehet helyettesíteni lazább előírásokkal. Érdekes módon, és ez sok mindent megmagyarázott nekem, van egy garancia is, amely nem a bizottságtól származik, hanem a jogi rendszerünk kettős jellegéből, tehát hazai, illetve nem, nem, nemzetközi jog, az EU intézményeknek továbbra is szuverének kell maradniuk, és megválaszthatják azt, hogy hogyan alkalmazzák a nemzetközi kötelezettségeket, tehát a CETA nem fog ahhoz vezetni, megváltoztatjuk a jogakotást, tehát szuverének vagyunk, erre büszkék kell lennünk. Üdvözlöm az EP szerepét, úgy, ahogy azt a bizottság javasolta, illetve a bírók kiválasztásának módját is, ugyanúgy, ahogy az ECJ-nél is ez történik. Üdvözlöm azt a, az ütemtervet, amit a biztos is felvázolt, illetve azt a nyilvános ötletgyűjtést is, amelynek célja az az, hogy a legjobb eredményt érjük el a vitarendezés kapcsán. Elnök úr, lezárom, látom, hogy a kezében a kalapács már. Úgy vélem, hogy a parlament és szerénytelenség nélkül mondhatom a frakcióm is sokat tett ezen megállapodásért és a kereskedelmi politikáért. Teljes mértékben tudom javasolni a kollégáimnak azt, hogy támogassák a CETA-t, az Intában is szavazzák ezt meg holnap, és remélhetőleg a plenárison februárban. Köszönöm, Campbell úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, az ECR örül annak, hogy a CETA ilyen közel van most már, ennyi nehézség után és késdelem után. Támogatjuk a szavazást holnap, illetve a plenáris szavazást februárban. Úgy vélem, hogy minden aggályt eloszlattak, és köszönöm szépen a DJ Trade munkáját is a tárgyalás részéről. Egy általános kérdésem lenne. A CETA-ban nincs benne a mozgás szabadsága, vagy az EU-nak fizetett díj partnerségről beszélt Theresa May brit miniszterelnök is érdekes beszédet tartott a múlt héten. Önök úgy gondolják-e, hogy esetlegesen ez egy jó modell lehetne az EU Egyesült Királyság partnerség számára, vagy más nemzetek számára, mert azt mondta, hogy ez egy modern egyezmény. lehet -e ez egy valós opció? Nem tudom, hogy most ezzel kapcsolatban hozzá tudja szólni. Persze Kanadában kicsit más a helyzet, és a kérdésem az az, hogy ezzel kapcsolatban tudná valamit mondani általánosságban. Elnök, köszönöm szépen, Maritja Scháke, köszönöm szépen, és köszönöm a biztosasszonynak és a kanadai félnek is ezt a fajta maratont, amely hamarosan lezárul. Örömmel hallom azt, hogy óvatos lépéseket tettünk az elmúlt 7 évben, és ezzel egy jó eredményt sikerült elérnünk. Örülök annak is, hogy elmondta azt, hogy nagyon embert próbáló időket élünk a világban, az EU-ban, illetve a transatlanti kapcsolatokban. Úgy vélem, hogy őszintén el kell mondanunk azt, hogy mi forog kockán, a társadalmunk nyílt jellege, a gazdaságaink nyílt jellege, sőt az emberek gondolkodásának nyitottsága is kockán forog. Úgy vélem, hogy nincs szükségünk egy Trump-szerű megközelítésre a kereskedelmmel kapcsolatban. Az európai értékeket, magas standardokat kell szem előtt tartani, mert így együtt modernebbé tehetjük a kereskedelem szabályait, és a multilaterális rendszert támogathatjuk, amelyet valóban meg kell védeni. Úgy vélem, hogy nem lehet jobb szövetségesünk ebben, mint Kanada. Pont most van erre szükség, szembe kell néznünk azokkal, akik ezt a nyíltságot támadják. Nagyon fontos ez állampolgáraink életminősége szempontjából is az óceán mindkét részén. Úgy gondolom Kanada és EU együtt kell, hogy ezt támogassák. Azok, akik kételkednek, és akik új kérdéseket tesznek fel most, úgy vélem, hogy egyértelmű az, hogy most már nincsen vesztegetni való időnk. Bízom abban, hogy holnap a szakbizottságunkban, és majd később a plenárison egy erős koalíció fog majd ezen megállapodás mögött állni, hiszen nagyon sok munkánk van ebben. És most ezt mondom a szociáldemokrata barátaimnak is. Nagyon sok ember számára hoztuk ezt létre, sok ember számára szeretnék ezt sikeresíteni, ez egy közös erőfeszítés volt. Úgy gondolom, hogy érdemes majd ünnepelni ezt a végső eredményt. Köszönöm szépen, Anne-Marie Minner. Köszönöm szépen, elnök mondja, a legnagyobb gondom a CETA-val az az, hogy a demokráciánkat fenyegeti. Korábban már erről beszéltem, és nem igazán köszönték ezt nekem meg, óvatosabbnak kell lennem a megfogalmazással. Az Európai Parlament a, kép, a választókat képviseli, azon kell lennünk, hogy az ő érdekeiket megfelelően mérlegeljük, és a biztonságos élel miszerhez, megfelelő munkához való joguk ne sérüljön. Tehát nagyon fontos munkánk van itt. Én amiatt bosszankolom, hogy pont ezt nem tesszük eh, meg. A jó parlament ellensúlyozza a hatalmat, és eh, kritikus mindig, és eh, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mindent megvizsgáljuk az emberi jog tekintetében. Én attól tartok, hogy ez főként az üzletet, a vállalatokat támogatja. Szerintem azáltal, hogy gyorsan megszavazzuk a CETÁT, nem tudjuk helyesen elvégezni a munkánkat, az Európai Parlament elveszíti tekintélyét, egy puha parlamentnek tartanak majd bennünket. Január 10-én Moze kollégám számos pontot nevezett eh, meg a közös bizottság kapcsolatban. Ezt megválaszolta a biztos, viszont az én gondom a közös bizottság egy új hatalmat vezet be, nem csak, hogy a végrehajtó hatalomról van itt szó, és, és eh, a tisztviselők hatalmáról, hanem a lobbisták hatalmáról is. a társadalom egy csoportja élvezi ennek hasznát. Ezen kívül ezt a békéltető rendszert sem tudjuk támogatni. megszavazták azt is, hogy az Európai Bíróság megvizsgálja ezt a békétető rendszert. Nem tudjuk, hogy ez a rendszer ez fenntartható lesz. Ez egy eléggé vitatott rendszer, hiszen nagyon sok kritikus megjegyzés érkezett mindenre a nyilvános konzultáció idején. Ezen kívül ez nem is fog mindent megoldani. Az amerikai cégek is alkalmazhatják ezt a rendszert. Szeretnék, hogyha már befejezném, meg is teszem ezt vannak különböző értelmező hozzászólások, ennek nincsen semmilyen jogi hatája. Itt van még a szingapúri egyezménnyel kapcsolatos bírósági döntés is még. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldeknél egy váltásra került sor. Ska Keller távozott, és Hiri Hatala most az új tag itt a szakbizottságunkban, úgyhogy ő lesz az, aki a zöldek nevében felszólal. Köszönöm. Nem férhet kétség ahhoz, hogy a mély és átfogó kereskedelmi megállapodások a, jelentik a jövőt. Így egy pillanat, úgy tűnik, hogy a spanyol tolmácsolás nem működik. Mm, zajt hallok, működik a tolmácsolás, de a fejhallgatómon keresztül valami nagyon erős zaj jön, ami miatt nem értem a tolmácsolást, esetleg valami baj van a kabinnal. Oké, okay, please. Yeah, thank you. Köszönöm szépen. Tehát eh, számomra nem kétséges az, hogy eh, a szabadkereskedelem jövőjét eh, az úgynevezett át, át, mély és átfogó kereskedelmi megállapodások jelentik, amelyek során a jogszabályok harmonizációjának irányába lépünk el, de azt is el kell ismerjük, hogy részben ismeretlen területre lépünk, ezért nagyon óvatosan kell a lépéseinket megtennünk, amikor ilyen megállapodásokat kötünk, mint aminek most előttünk vannak. És ebben a ennek, ebben a szellemiségben terjesztettem elő a hatos módosítást, ami öt hónappal felfüggesztené az eljárást. Szerintem az Európai Parlamentnek élni kellene előjogaival, főleg ami a vegyes bizottságban való döntéshozatalt illeti. Ezt a szerepkörünket nagyon komolyan kell vennünk, és örülök annak, hogy Mojza úr is ugyanezt a kérdést intézte önhöz, biztos asszony ön ki is tért erre, ugyanakkor a válasza alátámasztja azt a meggyőződésemet, hogy a CETA vegyes bizottságának a jóköre miatt aggodalmainkat kell megfogalmaznunk. Minden esetre itt a CETA bizottság hatáskörébe tartozik ezen mellékletek módosítása. Biztos asszony említette, és igaza van, az Európai Parlament a szerződések értelmében teljes mértékben él hatáskörével, például ami a megfelelőséget illeti. A probléma itt azonban az, hogy a parlamentnek nincs semmilyen jogköre a CETA vegyes bizottságának melléklete felülvizsgálata kapcsán. A intézményközi megállapodás végrehajtásának anyagából a 40-es bekezdés is pontosan az Európai Parlament hatáskörével foglalkozik, a parlament előjogaival, az információhoz való jogával, és a tanács olyan komolyan veszi a vegyes bizottsága kapcsolatos szerepét, hogy a tagállamok egyöntetű döntéshozattal keretében hoznak döntéseket. Nem tudom, hogy befejezhetem-e kérdezi az előadó. Például a 19-es nyilatkozat, pontosan erről szól, ugyanakkor a mi kezünkben nincs semmi, tehát miért ne legyünk körültekintőek, és miért ne hajtsuk végre az intézményközi megállapodást úgy, hogy teljes mértékben szerepet kapjunk a CETA vegyes bizottságának munkájába. Tiziana végén következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a biztos asszonynak, hogy eljött ma. Mi elég világosan gondolkodunk frakcióként, nagyon sokszor elmondtuk a véleményünket, és azt kell, hogy mondjam, hogy számunkra a CETA továbbra is az ördöggel való szövetség jele. Számunkra ez a megállapodás valójában nem is megállapodás, hanem egy intézményközi döntés, és a nagy beruházók, illetve a multinacionális cégek érdekeit védi. Ugyanakkor az áradékok, amelyeket tartalmaz, valójában ugyanezeknek a köröknek az érdekeit védi. Tehát ezek a nagy vállalatok, multinacionális cégek felvehetik majd a harcot az államokkal is, és nem csak a kanadai nagy cégekre gondolok, hanem a 80 százaléka az amerikai multinacionális cégeknek is, akiknek van leányvállalatuk Kanadában, vagy fiókvállalatuk. A TTIP-hez hasonlóan megint csak az adófizetők pénzéből fogjuk mindezt finanszírozni, és ezért egyre rosszabb minőségű szolgáltatásokat fogunk adni, és egyre inkább elszegényednek az emberek. Be fogunk, importálni fogunk GMO tartalmú termékeket, és noha azt mondják, hogy a CETA a KKV-kat támogatja, valójában elenyésző azoknak a KKV-knak a száma, amelyek transatlanti kapcsolatokat vagy kereskedelmet folytatnak. Itt strukturális kérdésről van szó. Mm, a KKV-k nagyon különbözőek ebben a két térségben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a CETA megint csak nem a kicsiket fogja védeni, hanem a nagy cápákat. Ezen kívül pedig ne felejtsük el azt sem, hogy a nemzeti parlamentek nem fognak szavazni róla, tehát a demokráciát megint csak megkerüljük. Ez szerintünk nem jó. Az én véleményem szerint a konzultáció kimondta azt, hogy a, hogy a globalizációt ne fosszuk meg szabályaitól, hanem megfelelőképpen tudjuk kezelni ez, ne egy, ez, ez csak egy kozmetikázott változat, de valójában a demokrácia, a jogállamiság és az emberek jóléte elleni támadásról van szó, úgyhogy mi továbbra sem támogatjuk mindezt. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Maria Arena. Euh, Köszönöm szépen. Először is szerettem volna elnök úrnak is megköszönni azt, hogy a CETA-val kapcsolatos viták során annyira nyíltnak mutatkozott, és köszönjük, hogy a feltett kérdéseket is mindig megpróbálták megválaszolni. Nem volt könnyű a dolgunk, hiszen egy olyan, módos, egy olyan megállapodást kellett módosítanunk, amelyet még bár a Bározó Bizottság tárgyalt le, és a Harper kormány Kanadában, tehát mind a két oldalon voltak változások, és ezt kellett tükröztetnünk a megállapodásban is. Az ISDS-ből ICS lett, az ön részéről nyitásokra került sor, de mégis én úgy gondolom, hogy csak félúton van jelenleg is ez a megállapodás az ICS-szel kapcsolatban önök azt mondják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy jobb, javítsák a helyzetet. Ez azt jelenti, hogy akkor most egy olyan dokumentumról fogunk szavazni, amely még nem végleges, hiszen önök kötelezettséget vállaltak arra, hogy még tovább fognak menni ezen a területen. A, szó, vannak olyan országok, amelyek nem ratifikálták, még konkrétan Belgiumra gondolok, tehát akkor olyan dokumentumokat fogunk elfogadni, amelyek egyébként sem léphetnek életbe, legalábbis ami a befektetéseket illeti, mert legalább egy ország már kimondta, hogy nem fogja ratifikálni. Ezért én úgy gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha időt hagynánk magunknak, azért is, hogy megvitassuk azt, hogy a jogrendek összeegyeztethetősége megvalósul-e vagy sem. A szingapúri megállapodással kapcsolatban láttuk azt, hogy a bíróság nem adott igazat a bizottságnak, tehát látni kell azt, hogy ezek a vegyes megállapodások, ezek mennyiben vegyesek. Politikai értelemben a kanadai megállapodás megint csak vegyes megállapodásnak tűnik, legalábbis azért, mert a tanácsnak ez így tetszett. Jó lenne, hogyha megint kikérnénk a bíróság véleményét az ICS összeegyeztethetőségével kapcsolatban. Ön beszélt a szociális fejezetről, illetve a környezetvédelmi kérdésekről. Azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi megközelítés nem kötelező érvényű, tehát itt fontos az, hogy választ adjunk az állampolgároknak, a holnap kihívásaival foglalkozzunk. Nem olyan régen írtuk alá a COP21-et, a COP22-ben is részt veszünk, és ezekben a mostani megállapodásokban semmi kötelező érvényű megállapodás nem született ez egy 21. századi megállapodás mondják önök, de ez nem igaz, ez egy régi vágású megállapodás, és még ma is itt az Európai Bizottságban egy gazdák, a gazdák tüntettek. Fontos lenne az, hogy figyelembe vegyük az ő véleményüket is. Itt nem deregulált piacokra van szükség, fel kell ébrednünk, látnunk kell, hogy az emberek mit kívánnak tőlünk. Köszönöm, Szajfi asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm a biztos asszonynak is, hogy eljött, itt van velünk ezen fontos szavazás estéjén, és örülök annak is, hogy a parlamenti képviselők számára ennyire nyitott és a kérdéseinkre választ próbál adni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy a CETA számunkra fontos, jó javaslat, amely nagyon jó lehetőségeket tartalmaz többször a bizottság véleményét kikértük ezekben a kérdésekben, és olyan kötelezettségvállalásokat kaptunk az ő részéről, amelyek megnyugtatnak bennünket. Mi azt szeretnénk, hogyha kölcsönösség alapján valósulna meg a szabadkereskedelem, tehát a szabadkereskedelem és a kereskedelmi megállapodások tekintetében nem fogunk olyan megállapodásokat ratifikálni, amelyekhez túl magas árat kell fizetnünk. Tehát az európai értékeket, a társadalmi berendezkedésünket nem érheti semmilyen negatív hatás ennek következtében. De én mégiscsak aggályomnak adok most hangot, mert a CETA-val kapcsolatos viták során, hasonlóképpen a TTIP-hez, azt látjuk, hogy a közvéleményben általános értelemben felmerül a nemzetközi kereskedelem témája. Ez újra és újra megjelenik a közvéleményben. Ennek a hétnek a végén különböző, vagy a múlt hétvégén különböző tüntetéseket láttunk, és az Európai Parlament képviselőinek nevét és fényképét emelték magasba a tüntetők, azt mondván, hogy nem tetszik nekik, hogy mi meg fogjuk szavazni a CETÁT. Ezt figyelembe kell venni, és ezzel kapcsolatban egy kérdést is szeretnék önnek feltenni. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az embereknek elmagyarázzuk, általános vitát tudjunk folytatni a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban, és hogyan tudjuk elmagyarázni az emberekkel azt, hogy a növekedés most Európa határain kívül kell keressük, nem zárkozhatunk be, pont akkor, amikor Trump úr az ellenkezőjét mondja, vajon mi is bezárkózunk Kanadával, vagy más országokkal, nem kívánunk kapcsolatokat kiépíteni, protekcionistává válunk mi is? Hát ezek a kérdések merülnek fel bennünk. Fontos az tehát, hogy elmagyarázzuk az embereknek ezeket a kérdéseket, hogy előre tudjunk lépni. Schuster úr, köszönöm szépen önök úr. Minden bizonyal az elmúlt két év során lényegesen javítottunk ezen a megállapodáson, ez nem kétséges, de én sem gondolom azt, hogy már a célba értünk volna. Két dolgot sikerült javítani, de nem kellőképpen. Egyfelől a beruházás védelem terén még mindig lehetséges a nem egyértelmű jogszabályok alapján pereskedni, és ami számomra különösen fontos, ez a bírókra vonatkozó magatartási kódex, ez még nem készült el teljesen. Hasonló a helyzet a munkavállalói jogokkal, ott sincs szankcionálási mechanizmus, ezt ki kellene dolgozni még, de még nem készült el, és a gondoskodási elv esetében sem sikerült még kidolgozni az alapelveket, főleg például amikor az államosításról van szó, még mindig érvényesülhetnek ezek az elvek. Én természetesen bízom a bizottságban, de még mielőtt ratifikálok, szeretek mindent tudni, ezért nem elég számomra azt tudni, hogy még folyik a munka a szankciókon, illetve a magatartási kódexeken, ez a szavazás előtt el kellene készüljön. Úgy gondolom, hogy a CETA semmiképpen sem tér el a globalizáció eddigi alakulásától, ugyanis a CETA magja a piacok további liberalizálása. És a piacok további liberalizációja az a logika, amelyet az elmúlt években követtünk, és ez nem vezetett ahhoz, hogy valóban meg tudjunk birkozni az ökológiai problémákkal, és a globalizációt globalizáció további egyensúlytalanságot és különbségeket, társadalmi különbségeket idézett elő. Ezzel szemben megemlítünk ugyan bizonyos mechanizmusokat, de ezek nem kötelező érvényűek, és éppen ezért ezek gyakorlatilag nem akadályozzák meg azt, hogy a liberalizáció gondolata szerepeljen a figyelem előterében. A geopolitikai kérdés pedig szerintem nem kielégítő, mert amit Trump tesz, én attól tartok, hogy végrehajtja azt, amit bejelentett, ennek pedig komoly következményei lesznek. Az ilyenfajta protekcionizmus, mint amelyet bejelentett, válságot fog előidézni, mint amilyet a 30-as években láthattunk az elmúlt évszázadban. Ez persze független attól a, független attól a kérdést, hogy a CETÁT most elfogadjuk-e vagy sem. Ez teljesen más dimenziót jelent, de úgy gondolom, hogy sürgős vitára van szükségünk, azzal kapcsolatban, hogy a két fő piaci partner hogyan jár el egymással, hiszen ami problémáink az Kínával jelentkeztek, azok most az USA-val is felmerülnek, ezek pedig olyan kérdések, amelyekre választ kell adnunk. Fjellner úr, köszönöm, elnök úr. Úgy döntöttem, hogy egy díjat kellene kikiáltanunk. Az Európai Parlament CETA díja, és én egy üveg adnék bármely olyan képviselőnek, aki a megállapodás mellett vagy ellen egy új érvet tudna felsorakoztatni. Az elnök ezt megérdemelné, mert ez ugye a hatodik vita, 31, augusztus 31-én, október 12-én is tartottunk egy eszmecserét, november 10-én egy harmadikat, November 24-én Strasbourgban volt egy eszmecsere a jogi szolgálattal, aztán november 29-én, és most egy újabb eszmecsere. Ezen kívül pedig voltak az INTA és a JURI közötti ülések, és 12 munkacsoporti ülés, kétszer is jártunk Kanadában, hogy nyomon kövessük ezt a megállapodást. Tehát aki talál új érvet a megállapodás ellen vagy mellette, megérdemel egy üveg pesgőt. Még mindig többen azt kérik, hogy halasszuk ezt el, mert további vita szükséges. Szerintem ez nem a megfelelő megközelítés, és éppen ezért, ahogyan a biztos asszony is említette a jó érveket, én is ezeket többször hangoztattam, szerintem ez egy remek megállapodás, ezt tudjuk. És főleg tekintettel arra, hogy jobb piaci hozzáférés biztosít, Kanadának, mint amilyet ma a NAFTA biztosít az Egyesült Államoknak, és Trump korábban, amikor ugye azt mondta, hogy felszámolja a NAFTA-t és kilép a TTIP-ből, mind a két megállapodást felszámolja. Ez most egy remek lehetőség, és az időzítés is tökéletes, hogy ezt életbe léptessük. Számtalanszor elmondtuk már, hogyha ezt nem tudjuk tető alá hozni, akkor milyen megállapodást tudunk tető alá hozni. Ahogyan eddig ezzel foglalkoztunk, valóban kételyeket ébreszt a világban, hogy akarunk egyáltalán mi tényleg üzleti kapcsolatokat kiépíteni, ahogy például az Egyesült Államok az Brazíliáról még mindig állítja. Éppen ezért ne aggódjunk amiatt, hogy Trump a nemzetközi kereskedelemben mit tesz, legalábbis ugye sokan aggódnak, de igazából nem tudunk ellene semmit sem tenni. Amit azonban megtehetünk, az az, hogy mi kötelezettséget vállalunk, és lépéseket teszünk a nemzetközi kereskedelemben, tehát ezt tegyük most meg. Köszönöm, Krisztof. Mi pontosan a díj? Egy üveg pesgő. A címkére kíváncsi? Európai pesgő lesz mindenképpen tehát egy, egy oltalom alatt álló földrajzi jelzés. Karolin Grasswalder, köszönöm, elnök úr. Malmström asszony, köszönöm, hogy eljött hozzánk ismét a bizottságba, és válaszol a kérdéseinkre. Ez nagyon fontos, hiszen a CETA egy új generációs megállapodás, és tudnunk kell, hogy a jövő szempontjából egy olyan megállapodás, amely alapján orientálódhat majd a többi megállapodás is. Nagyon komolyak az erőfeszítések, javítunk a megállapodáson, jó úton haladunk, de úgy vélem, hogy még nem jutottunk elég messzire, nem tudjuk még lezárni ezt a megállapodást. Vannak még tisztázatlan kérdések. Szorin úr levele és Langen úr levele is bebizonyította, hogy vannak még bizonytalan kérdések. Az ön válaszai pedig a vegyes bizottsággal kapcsolatban, ezeket nagyra értékelem. Az én kérdésem azonban az, hogy itt egy levélváltásról volt szó, talán jobb volna egy kötelező érvényű jegyzőkönyv formájában ezeket a megállapodáshoz csatolni, vagy a hivatalos labban ezeket közzétenni. Úgy gondolom, hogy nem csak a szabályozási együttműködés terén merültek fel kétségek. Joachim is megemlítette, hogy a befektetési fejezetben ugye ott van a negatív lista, valamint a fenntarthatósági fejezet. Ezek problémásak. Ha időt szánunk rá, akkor javíthatunk még ezen pontokon, de ha figyelembe vesszük, hogy a tagállamokban még ratifikálni kell a megállapodást, akkor úgy gondolom, hogy ha a kritikus pontokat nem dolgozzuk fel most kötelező érvényű módon, akkor problémás lesz a helyzet, ha már a tagállamok ratifikálják a megállapodást. Tehát ügyelnünk kell erre, és több időt kellene ennek szentelnünk. Köszönöm szépen, lezárom most a hozzászólók listáját, még heten jelentkeztek. Obermeier úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új régi elnöknek szeretnék gratulálni a következő időszakhoz. Úgy gondolom, hogy a CETA kapcsán nem tanácsos elsietnünk a dolgokat. Noha történtek javaslatok, elhangzottak javaslatok, amelyek javítanak az anyagon, még nem érett meg ez a dokumentum. Másfelől pedig a politikai helyzetet már többen említették, Trump beiktatása után, nem tudjuk, hogy a naftának mi lesz a sorsa, nem tudhatjuk, hogy milyen változások következnek be, ezért nem lenne bölcs dolog elhamarkodott döntéseket hoznunk, amelyeknek a következményeit nem tudjuk megítélni hiszen főleg a NAFTA-val kapcsolatos változások miatt tarthatunk attól, hogy az amerikai vállalatok, amelyek Kanadában lányvállalatokkal rendelkeznek, ott aktívabbá válnak, és így az európai piacra léphetnek. De, ami a konkrét kérdéseket illeti, itt sem változott igazából a megítélésünk. A szabályozási együttműködés számunkra még mindig nem szabályozunk egyértelműen, hogy itt az elővigyázatossági elv hogyan érvényesül. A jelenlegi helyzetben ez nem biztosított, és veszélyesnek tartjuk a jogalkotási szervek kiiktatását, ami pedig a joghatóságot illeti. Nyilván ez előnyös lesz, hogy a KKV-k számára azonban ez milyen előnyökkel jár, ez számomra nem egyértelmű. Nem a munkavállalók jogait fogjuk védeni, és a munkavállalói jogok megsértésével szemben nem teszünk meg elég lépést. Úgy tűnik, hogy sok minden sinem van már, és egyesek örülnek annak, hogy Trump úr kijelentései miatt most gyorsan kell cselekednünk, és ma Ausztriában is egy CETA, CETA-val kapcsolatos polgári kezdeményezés indult útnak, és valószínűleg a polgároknál kell majd a reményt keresnünk, őrájuk kell támaszkodnunk. Szilva Péréda úr, köszönöm szépen. Elnök úr, úgy gondolom, hogy ez a kereskedelmi megállapodás Kanadával stratégiai fontosságú, az Európai Unió számára. A jelenlegi időkben, amelyek úgy tűnik, hogy protekcionizmust sugalnak, egyidejűleg a verseny új formáit is megjelenítik, tehát a kereskedelmi folyamatok szempontjából új lehetőségek nyílnak. És hogyha az Európai Unió szeretne gazdasági választ adni, és eleget tenni a kihívásoknak, akkor sem az elszigetelődés, sem pedig az elhalasztás nem jelent semmiféle megoldást. Az Európai Parlament van most olyan helyzetben, hogy kijelentse, nagyon komoly elvárásokat támasztott a tárgyaló felekkel szemben, ugyanis a polgárok érdekeit védtük, ugyanakkor felelősnek kell lennünk, és ki kell jelentenünk, hogy a tárgyaló felek jó eredményt értek el. Az Európai Bizottság, valamint az európai tárgyaló csapat, amelyet Petricsioni úr vezetett, vagy a kanadai kormány, főleg az új kanadai kormány jó eredményt ért el, és ez a megállapodás nem csak, hogy kiegyensúlyozott, hanem nagyon sok aspektusban ez haladó szellemű, és egy jó mintát nyújt a kereskedelmem jövője szempontjából. Éppen ezért az igazat megvalva azt kell mondjam, hogy szerintem kijelenthetjük, hogy ez a megállapodás megérdemli, kiérdemli az európai polgárok bizalmát, és éppen ezért a parlamentnek is igennel kell szavaznia rá. Köszönöm szépen. Lola Sánchez. Köszönöm, elnök úr és köszönöm a biztos asszonynak is eljött ma hozzánk. A CETA engem arra emlékeztet, hogy önök eladnak itt egy szép ruhába öltöztetett megállapodást, és azt mondják, hogy ez emeli a környezetvédelmi munkajogi standardokat, munkahelyeket teremtenek, de ezt önök csak itt látják, mert ha kimennek az utcára, akkor önökön kívül ezt senki sem látja. A szakszervezetek sem, a különböző KKV-k, a szervezetek, a civil társadalom, a gazdák, senki sem látja ezt 3000 település Európában, az önkormányzatok, és itt az Európai Parlamentben a Foglalkoztatási Szakbizottság sem. És éppen ezért azt hiszem, hogy ez meg kellene, hogy kongassa a vészharangokat, mert úgy tűnik, hogy itt igazából nem hallgatjuk meg az embereket, pedig pont, hogy őket kellene meghallgatnunk. Mi azonban hallgatjuk az állampolgárokat, és ennek fényében járunk el. Éppen ezért szeretném a szocialista kollégákat felszólítani, ők ugyanis azt mondják, hogy most megszakadt a nagy koalíció. Itt egy remek lehetőségük van arra, hogy ezt bebizonyítsák, mert tudom, hogy ők is hallgatnak az állampolgárokra nem akarják a tiltakozókat kriminalizálni. Ez egy nagy politikai hiba lenne, főleg azért, mert ez főleg az Európai Unió intézményeinek árt, mert az állampolgárok előtt romlik a, a hírünk, az, hogy hogyan ítélnek meg bennünket az állampolgárok, és most azt forró kockán, hogy az állampolgárok hozzájuk közelinek vagy távolinak tartanak bennünket ők a főnökeink, ők azok, akik szavaznak ránk, tehát ezt a fajta pedagógiát lehet, hogy meg kellene fordítanunk, kicsit meg kellene nyitnunk ezen intézmények kapuit, ablakait, szellőztetni kellene egy kicsit, és figyelembe kellene vennünk azok véleményét, akik elszenvedik az általunk kidolgozott politikák következményeit. Azt hiszem, hogy nem azért vagyunk itt, hogy a nemzeti parlamentektől megvonuljunk hatásköröket, még tőlünk sem, pedig ez a CETA egyik következménye. Ha továbbra is ezt tesszük, akkor még több okot adunk azoknak a kezébe, akik szakítani akarnak Európával. Ha hiszünk Európában, mi európérek vagyunk, de az emberi jogokban hiszünk, a munkavállalók jogaiban, valamint a környezetvédelemben. Holnap éppen ezért nem a kereskedelem ellen, vagy a nemzetközi kereskedelem ellen fogok szavazni, vagy a nemzetközi kapcsolatok ellen, hanem ezen modell ellen, amely káros az állampolgárokra nézve, és az európaiak érdekeit sérti, mert szerintem rossz úton haladunk. Köszönöm. Rodriguez, please. Rodríguez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nem lesz az enyém a pesgő, de szerintem ez a megállapodás egy jó megállapodás, amely rosszkor jön. Ha megnézzük a globalizáció káros hatásait, ezek gyakran a nemzeti politikák káros következményei, mert nem lépnek fel megfelelően az egyenlőtlenség problémáival szemben. Itt egy nemzetközi kereskedelmi megállapodásról van szó, nem a globalizációra mondunk nemet, hogyha nem szavazunk erre a megállapodásra. Szerintem a kulcsfontosságú kérdés az az, hogy a gazdasági kapcsolatokat javítjuk-e, és a feltételeket, amelyek amelyek között elosztjuk a javakat. Javít-e mindezeken a kérdéseken ez a megállapodás? egy kereskedelmi megállapodás sosem lesz tökéletes, mindig tartalmaz olyan elemeket, amelyeket lehetne javítani, lesznek mindig kételjek ezzel kapcsolatban, de ami fontos az az, hogy milyen lépéseket teszünk és milyen irányba. Ebből a szempontból pedig a következő a kérdésem. Jobb az, hogy legyen egy választott bíróság, vagy inkább egy bíróság, amely az Európai Unió bíróságának az ítéleteit veszi figyelembe, mert ezt a modellt követi. Az a jobb talán, hogy Kanada már aláírta a WTO fő egyezményeit, vagy talán jobb az, hogy ezeket ne írja alá. Mi a jobb? Hogy az Európai Unió kötelezze magát amellett, hogy közösen dolgozzunk a bíróság, a beruházási bíróság multilaterális tétele érdekében? Szerintem igen. Szerintem ezekben a nehéz időkben ha megnézzük, hogy a populizmus, illetve a protekcionizmus előre tör, én sokkal inkább védem most az Európai Uniót, az értékeinket és az elveinket. Mindig előre kell lépnünk ezek mentén, de ez a megállapodás egy előrelépést jelent, és egy hivatkozási pont kell, hogy legyen a fenntartható fejlődés érdekében. Éppen ezért kötelező érvényű kell legyen, és én azt kérném a biztos asszonytól, egy kérdést szeretnék feltenni. Amit ezen folyamat során megtanultunk, az az, hogy vannak nagyon általános kérdések egy megállapodásban, amelyek miatt aztán komoly erőfeszítéseket kell tennünk a kételyek eloszlatása és a pontosítás érdekében. Vonjuk le ebből a következtetést, tanuljunk ebből, az értékek és alapelvek, amelyeket fontosnak tartunk egy ilyen haladó szellemi megállapodásban, ezek legyenek konkrétabbak. Solc úr. Danke, Herr Vorsitzender, danke, Frau Malmström. Schließe mich allen Kollegen an. Csatlakozok azokhoz, akik eh, megköszönik eh, azt, hogy gyakoriak voltak az eszmecserék a CETA-val kapcsolatban. Remélem, hogy nem fog túl sokáig beszélni. Utolsóként a Bombardier, mint egy nagy kanadai multinacionális cég, több ezer munkahelyet szeretne az EU-ban és Németországban bezárni. Ez pontosan a struktúra gyenge régiókat fenyegeti, olyan területeket, amelyek kelet-európai régióhoz tartoznak, és ahol sok munkahelyre van szükség. a foglalkoztatottak azt kérdezik, hogy a CETA hogyan segít abban, hogy megtartasson a munkámat. Ez a fő kérdés. Milyenek ennek a megakadásnak a meghatározásai, rendelkezései, környezetvédelmi, szociális, foglalkoztási szempontból? Hogyan lehet ezekkel elérni azt, hogy ez eh, az egész társadalom érdekét szolgálja. Egy bilaterális megállapodásnak ennek kell lennie a célja. A megállapodás eh, környezetvédelmi rendelkezései eléggé eh, elegendő biztonságot jelentenek akkor, hogyha kanadai cégek például Magyarországon, Romániában próbálnak eljárni úgy gondolom, hogy jó az, hogy megjelent ez a politikai, filozófiai nézet is ebben a vitában. 2009-ben teljesen más szemmel néztünk erre a megalapodásra, egyfajta liberalizációval. Jelenleg most egy kicsit meg kell állnunk, és el kell gondolkodnunk. Utolsó pont. Lehet, hogy én kapom majd meg a díjat az eh, ICS-szel kapcsolatban. Ugyanaz a logika, ez a befektetőknek lehetőséget adunk arra, hogy panasszal éljenek, és eh, pontosan ezért fontos a Lange Moisa kollega, illetve az önközötti levélváltás. Hogyha úgymond az Európai Parlament, a jogalkotók, eh, a megalapodáson valamit változtatni akarnak, akkor ezt megtehetjük, de a befektetők számára a döntő dolog továbbra is a megalapodás marad, ezért el kell azon gondolkodnunk, hogy a 831-es cikket um, hogyan tudjuk még jobban uh, felülvizsgálni. Proust úr! Köszönöm szépen! Kedves biztos asszony, tisztelt biztos úr, örülök annak, hogy itt vannak, örülök annak, hogy a biztos asszony itt van, mert az biztos, hogy semmiképp sem rossz az, hogy ő itt van, és hogy állandóan tájékoztat bennünket a tárgyalásokról. Én szerintem ma már minden elhangzott a CETA-val kapcsolatban, szerintem még akkor is, hogyha sikerült javaslatokat eljuttatnunk, mégiscsak akik ellene fognak szavazni, az egyszerűen azért van, mert ez a DNS-ük része. Amikor egyesek arról beszélnek, hogy az ördöggel paktálunk, én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét, de azért ez mégiscsak túlzás, hiszen ahogyan többen elmondták ma már, egy karikatúrában élünk. Azt hitetünk el velünk, hogy amennyiben a CETÁT nem visszük keresztül, akkor jobb lesz a helyzet, mint a jelenlegi. Hát azt kell, hogy mondjam, ahogyan Scholz úr is azt mondta, igen, tényleg a bombárdié miatt aggódhatunk, de a CETA vajon nem biztosít-e lehetőséget arra, hogy Kanadában közbeszerzési eljárásokon részt vegyenek cégeink? Semmiféle védett eredet megjelölés nem érvényesül jelenleg, és a kanadai termékek igenis is bejutnak Európában, méghozzá lemásolt eredet megjelölésekkel. Hát szerintem azt mondom, hogy a CETA-val kapcsolatban sok minden elhangzott, tulajdonképpen minden egyes nap, amit elvesztegetünk, az a KKV-k ellenében megy, a mi cégeink ellenében megy, hiszen a cégek várják azt, hogy megvalósuljon ez a megállapodás, hogy részt vehessenek a beszerzési pályázatokon, ezen keresztül védeni fogjuk a mezőgazdasági termékeiket is, hiszen valóban ki kell mennünk, a külföldi piacokon kell keresnünk a növekedésünket, és egy intelligens protekcionizmusra van szükségre, szükségünk, nem pedig egy ilyen Trump-féle protekcionizmusra, mert ezzel teszünk jót az emberekkel, és ezzel teszünk jót a vállalkozásainkkal. Így tudunk munkahelyeket is teremteni. Köszönöm, Ferran úr! Köszönöm szépen! Én egyáltalán nem értek egyet a francia kollégával. Szerintem mindent, nagyon sokat veszhetünk, sőt, akár mindent is elveszíthetünk. De az az érzés alakult ki bennem, hogy minthogyha egy ilyen gyászidőszakban lennénk, elhang, az hangzott el, hogy itt mindenről beszéltünk már, de azért ne felejtsük el azt, hogy a CETA gyakorlatilag kizárólag az Európai Bizottsági tárgyalópartnerek részéről lett letárgyalva, és nem vették figyelembe a parlamenti képviselők véleményét. Franciaország esetében 50 ezer munkahelyet veszthetünk el, csak a sajtszektorban nagyon sok földrajzi eredet megjelölés veszítheti el létjogosultságát, hát ezzel nem fogjuk megvédeni a gazdáinkat, és ez az egész megállapodás nagyon is ellenébe megy a mi érdekeinknek, és ráadásul a szabadkereskedelmi megállapodásokat felülvizsgálják az új világban is, ahogyan azt Trump úr is elmondta, Nos, hát ő végre megérti azt, hogy mi is történik, és hogy az Egyesült Államoknak mi a valós érdeke. Az Európai Unió Latin Amerikával, Ausztráliával, Vietnámmal, Új-Zélanddal megállapodásokat kötött, illetve fog kötni. Ez nem megy jó irányba, és semmiképpen sem védi az emberek érdekeit, a népek érdekeit. És végül azt szeretném elmondani, hogy mindenki a saját felelőssége teljes tudatában utasítsa el ezt a megállapodást, ami nagyon káros. És végül Moszká asszony. Köszönöm szépen. Egy utolsó megjegyzés. Nem szeretnék én újabb gondolatokat felvetni, sem a megállapodás mellett, sem az ellen, mert nagyon sokról szó volt már ma, és egyébként a korábbi ülések során is, és biztosan a következő lehetőségek is még nyitva állnak előttünk erre a vitára. Azért azt elmondanám, hogy itt a szakbizottságban és itt a parlamentben mindannyian nagyon jó munkát végeztünk, ugyanis soha nem volt olyan megállapodás, amelyet ilyen nagy mértékben megváltoztattak az Európai Parlament hozzászólásai miatt. Én szerintem ez egy olyan szerep, amely igenis és megvalósult, végre sikerült előjogainkat biztosítani. Persze vannak legitim különbségek azzal kapcsolatban, hogy ki hogyan értékeli ezt a megállapodást, most, hogy elég volt-e vagy sem, ez a munka, azt nem tudom. Egyesek, többek között én is úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan munka, amely ebben a mostani fázisban már megérdemli azt, hogy megszavazzuk. Mások úgy gondolják, hogy erről nincsen szó, de a legfontosabb a parlament szerepének erősítése, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy a parlamentnek semmiféle funkciója nincs, hát itt most bebizonyítottuk ennek az ellenkezőjét az állampolgárok azt is kérik tőlünk, hogy az ő aggájaikat, megjegyzéseiket vegyük figyelembe, de egy bizonyos ponton már döntenünk kell, mert a politikának vannak határidei, és az sem jó, hogyha soha nem döntünk semmivel kapcsolatban, mert pont ezt is felróják nekünk az állampolgárok, és emiatt egyre inkább eltávolodnak tőlünk az emberek. Tehát én úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy ne halogassuk tovább ezt a szavazást, és végre zárjuk le ezt az utat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos asszony. Thank you very much, uh, Chairman. Thank you to all... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a képviselőknek. És igaz az, hogy régóta vitázunk már erről, hét éve tárgyalunk, újra tárgyaljuk tisztázzuk ezt a kérdést, halogatjuk ezt a kérdést, de szerintem a végeredmény az az, hogy jó a megállapodás. Önök, a tagállamok is hozzájárultak ehhez, a nyilvános vita is hozzájárult ehhez. Csóni úr, aki itt van, mellettem még mindig él, nagyon nagy munkát végzett a csapatával, ezt is szeretném elismerni. Lesznek olyanok holnap, akik nem szavaznak, ez a demokrácia, de ezt elhalasztani két hónappal, öt hónappal, akkor sem fognak igennel szavazni. Hogyha ezt elhalasztjuk, ez csak egy módja annak, hogy elhalasztjuk, halogassuk ezt, ez nem fog nagyobb egyértelműséget hozni, már minden egyértelműség ez benne van, megpróbáltunk válaszokat adni, 36 nyilatkozat van, levelek vannak, önök is részt vesznek majd a részek kidolgozásában, hogy hogyan fog működni a befektetői bíróság, az egyértelmű, önök is bele lesznek ebbe vonva. A világ ránk figyel most, azóta, hogy a TTP-t eltemettük, nagyon sok ország az EU mellé áll, azt mondják, hogy működjünk együtt, legyenek jó kereskedelmi megállapodások, amelyek jók a környezet számára, amelyek tényleg mindenki számára nyereséges helyzetet hoznak, és nem egy olyan megállapodásra van szükség, amelyben csak néhányan húzhatnak hasznok, hasznot. Kicsit meglepett az, hogy úgy gondolják azt, hogy ez alámás, alása a demokráciát, a az ördöggel paktálunk lehet Kanadáról beszélünk, a világ legdemokratikusabb országával. Alacsony a korrupció, erős a közszektor, progresszív a kormány, amely osztozik az értékeinkben. Hát nem az ördöggel paktálunk le, nem ássuk alá a demokráciát. Egy olyan kereskedelmi meglapodást hozunk létre, amelyben minden, amit önök kértek, NGO kértek évek óta, az benne van a környezetváltozással, a fenntartató fejlődéssel, állatjogokkal, munkajoggal kapcsolatban. Ez benne van első alkalommal ebben a megalapodásban. Független kutatók és azt mondják, hogy ez a legprogresszívebb kereskedelmi megalapodás a történelemben. Ez egy igazi modellé válhat. Igen, Campbell úr, miért ne lehetne ez az Egyesült Királyság számára is egy modell? Remélhetőleg azért az a megalapodás kicsit kevésbé lesz időigényes, de erre majd visszatérünk később. Kanadában 40 millióan élnek. Hogyan tudnának ők fenyegetni bennünket, hogy alássuk az a demokrációt 28 tagállamban 500 millió ember szempontjából. Én nem igazán értem ezt. A CETA semmilyen módon nem fenyegeti a demokráciát, és önök részt vehetnek majd minden olyan változtatásban, amely előfordulhat, és a közös bizottság pontosan egy vitafórum, és hogyha a változásokra lesz szükség, akkor annak bizonyára bevonjuk. Sok kérdés volt, amelyek szélesebb körben vizsgálták azt a kérdést, hogyan tudjuk bevonni az állampolgárokat, úgy vélem, hogy a nemzeti parlamentekkel, a kormányjal együtt mert nagyon korán be kell vonni az embereket. El kell mondani az embereknek azt, hogy más módon is lehet megalapodást kötni, nem úgy azt, ahogy a, a Trump kormányzat mondja, jó megalapodásokra van szükség. Egy kereskedelmi megalapodás esetében minden tagállam feltámazására szükség van, és attól a ponttól kezdve a tagállamoknak is szerepet kell vállalniuk, meg kell hallgatniuk az aggályokat, ezeket el kell mondaniuk a bizottságnak, érvelniük kell, hogy miért jó ez az adott országnak, meg kell mutatni, hogy milyen érzékeny pontok vannak. Igen, nagyon gyorsan változik a világ, lehetnek vesztesek is ebben a világban. Sokak számára gyorsan mennek ezek a változások, sok munkahely eltűnhet, azonban ez nem kötődik a kereskedelmi megállapodáshoz, az általános iparosításhoz, a technológiai fejlődéshez kötődik, de a tagállamoknak jobban kell most már szembenézniük ezzel. Egy jól fejlett szociális biztonsági rendszerre van szükségük. Együtt kell működni a vállalatokkal, és annak érdekében, hogy az emberek e, a különböző munkahelyek között könnyebben tudjanak váltani. Ez mindig így volt a történelem során. Eltűntek munkák, újak keletkeztek ez a globalizáció része, és a, a jó megalapodások, kereskedelmi megalapodások eh, hasznosak lehetnek, jó példákat teremthetnek. Inkább megjegyzések voltak, nem volt túlságosan sok kérdés. Mindenképpen én szeretem ezeket a vitákat. Ezek nem érnek még véget holnap a szavazással illetve a plenáris szavazás után lesznek további kérdések is, amelyek kötődnek ehhez a témakörhöz specifikusabb módon, és remélhetőleg sikerül majd folytatni ezt a fajta vitát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos asszony, és meg vagyok arról győződve, hogy kapcsolatban maradunk, és lesznek további vitáink a ratifikációs folyamat során, illetve más kereskedelmi kapcsán, és minden jót kívánunk a biztos asszonynak. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. A következő napi rendi pont következik, a tízes napi rendi pont, ez pedig a fem teljesítmény a kereskedelem javítására. 25-én lesz ezzel kapcsolatban egy szeminárium, szerdán lesz ez. Kérném, hogy a lehető legtöbben jöjjenek el erre, kedves kollégák, és a vendégek, akik most elhagyják a termet, kérem csendben tegyék azt meg. Kérem, csendesedjenek el. Tehát lesz egy szeminárium azzal kapcsolatban, hogy eh, hogyan eh, lehet jobban kezelni eh, a határokon a kereskedelmet. A szerdán lesz, remélhetőleg sok kolléga el fog erre jönni. A politikai frakcióktól azt kérném, hogyha már döntünk a szemináriumokról, akkor gondoskodjanak arról, hogy a képviselők el is menjenek ezekre. Rendben, van egy saját kezdeményezési jelentésünk, amelynek szerzője Begin asszony, és meg is adom neki a szót. Grazie, President. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szerintem ennek a mai találkozónak az a legfontosabb célja, és az mi munkánknak is az a célja, hogy egyenlően osszuk el a gazdagságot és a növekedést. Persze ez a kereskedelem keresztül is megvalósul, éppen ezért fontos az, hogy a kereskedelemből származó javakat is megfelelőképpen és igazságosan osszuk el, de sajnos nem ez történik az európai vám teljesítmény, igazgatás sajnos a belső kereskedelem ellenébe megy. Vagyis az európai importőrök egymás ellen harcolnak. Gyakorlatilag erről van szó. Hatékonysági problémákat is megemlítenék ebből a szempontból. Ez egyébként lehetséges is a különböző teljesítmények miatt, hanem kihasználják azokat a joghézagokat és jogi különbségeket, amelyek révén a különböző országok között egyfajta fórum shoppingot alkalmaznak. Nagyon sok speditőr céggel és igazgatási céggel, illetve vám behozatali szabályokkal foglalkozó személlyel dolgoztam, és láthattam azt, hogy milyen különbségek mutatkoznak az áruk mindig ott fognak belépni, ahol puhább az ellenőrzés. Természetesen ez nem egy olyan jelenség, amelyet Európa teljes mértékben felszámolhat, mert sokszor valóban szabálytalanságokról van szó, amelyeket tolerálnak is a hatóságok annak érdekében, hogy az ő irányukba, tehát az adott tagállam irányába vonuljon a kereskedelmi forgalom. De Európa is tehet valamit, hiszen nagyon sok probléma abból adódik, hogy milyen jogszabályokat alkottunk meg. A helyi szinten mindig azt fogják mondani, hogy infrastruktúrákra és nagy költségekre van szükség. Most pedig a meglévő potenciálokat kellene inkább kihasználnunk. Szerintem a vámúniót nem használjuk ki teljes mértékben. Éppen ezért én arra kérem a bizottságot, hogy a tagállamokkal működjön együtt, és aknázzák ki azokat a lehetőségeket, amelyek a hamisítás, a csempészet ellen fel tudnak venni, az informatikai téren együtt működjenek együtt, és ne valósuljon meg ez a konkurenciaharc az európai vámpolitikának a KKV-k érdekeit kell szolgálnia, és az ő nemzetközi térre való kilépésüket kell segítenie, a vámbürokráciát kell csökkentenie az online rendszerek elterjedése mellett. Ezért fontos az, hogy a bizottság és a tagállamok együtt valósítsák meg ezt a programot az exportőrjeink segítő, segítése érdekében, az intellektuális tőkék kihelyezése érdekében, hogy a hamisítás, a csempészet ne üsse fel a fejét, mert ezen keresztül munkahelyeket veszítünk. Olaszországban és Európában is fontos kikötőkben látogattam el, és azt is láttam, hogy nagyon nagy lehetőségek és mozgástér van még a harmonizáció megvalósítása területén. Van, aki kihasználja ezt a jelenlegi nehéz helyzetet, ezért látnunk kell azt, hogy az Unió nem szabad, hogy az erősek uniójává váljon, hanem egy olyan rendszer kell, hogy legyen, ahol a koordináció hatalmas lehetőségeket és előnyöket kell, hogy kovácsoljon mindenki számára. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőnek, Bernd Bencennek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is ezt a mostani javaslatot, nagyon jó kiindulási pont, amiből kiindulva egy hatékony munkát végezhetünk el. Ennek a jelentésnek az kell, hogy legyen a célja, hogy hogyan lehet a jogszabályokat egyszerűsíteni, és hogyan tudjuk jobban kihasználni mind a KKV-k, mind a hatóságok számára felhasználó baráttá kell tenni ezt a jogszabályt. A kkv körül mindig azt mondjuk, hogy az európai gazdaság gerincét alkotják, de a Vámunió bebizonyította azt, hogy sajnos túl sok az administratív teher, főként az elkereskedelem tekintetében, és ezen keresztül a munkahelyek létrehozását nem támogatjuk, sőt megfolytjuk ezeket a lehetőségeket. Fontos lenne azt is látni, hogy hol kell csökkenteni az ellenőrzéseket, és hogy olyan szabályokat alkossunk, amelyeket egyszerű megérteni, és könnyen alkalmazni lehet őket. Mert különben mindig lesznek kiskapuk, rosszabb ellenőrzési területek, és mindenki megpróbálja majd a jogszabályt megkerülni. Ezért fontos az, hogy érthető legyen a jogszabály, olyan jogszabályokra van szükség, amelyek nek értelmében jól lehet dolgozni. Fontos a Vámunió modernizációja is 2016-ban, nem volt igaziból túl sok egyszerűsítés, vagy legalábbis nem láttuk ezek, azoknak az egyszerűsítéseknek a megvalósulását, amelyeket szerettünk volna. Az informatikai rendszer 2020. december 31-éig kell, hogy kialakuljon, eddig kell egy közös, működőképes informatikai rendszert kialakítani. Én úgy gondolom, hogy a jelentésben ezt az aspektust erőteljesebben kell megjeleníteni, fontos az, hogy az adatok, administratív költségek kérdésében egyszerűsítést végezzünk, és nagyon különbözőek a szabályok az adatkezelésre vonatkozóak is az Vámunión belül. Fontos továbbá, hogy modernizálni tudjuk a nyomonkövetést, és látnunk kell azt is, hogy megfelelőképpen kell, hogy eljárjanak a vámhatóságok. Jobb koordinációra van szükség más ellenőrző hatóságokkal együtt, például a rendvédelmi szervek, illetve állat, növényegészségügyi szervekkel való együttműködésre gondolok. Itt az adatmegosztásra hívnám fel a figyelmet, és végül az administratív terhek csökkentése kell, hogy a fő célunk legyen. Ezek a feladatok állnak tehát előttünk, és egy olyan közös rendszert kell kialakítanunk, olyan informatikai rendszert, amelyre erőfeszítéseinket összpontosítanunk kell. A jelentéstevő nagyon sokat beszél arról is, hogy a meglévő szabályok értelmezése mennyire másképpen valósul meg. Ez tényleg nagyon fontos, 2020-ig terjedő időszakról beszélünk. El kell kerülni azt, hogy a spekulációk üssék fel fejüket, Nem szabad, hogy bizonyos kikötőkben hatalmas teher legyen, és nagyobb forgalom azért, mert ott máshogy értelmezik a vámszabályokat. Van aztán a, az intellektuális termékekre vonatkozó jogszabályok tekintetében néhány változás, tehát itt megint csak új normatívák lépnek majd életbe, és ezeknek a megvalósítását kell majd nyomon követnünk. Fontos, hogy a megalkotott jogszabályok megvalósuljanak, és kövessük ezeket nyomon még mielőtt újabbakat alkotnánk. Köszönöm, Rodríguez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az előadónak, mert valóban kitűnő munkát végzett. Ez egy nagyon jó kiinduló pont, hogy folytassuk a munkát ezen kérdéskörre kapcsolatban. Az előadó is felvetette, hogy prioritást élveze egy vámkódex minél gyorsabb elfogadása, ami felgyorsíthatja a folyamatokat, és lehetővé teszi, hogy ugyanazon fogalmakat alkalmazzuk, egységesen érvényesítsük a vámhatóságok működése szempontjából. Szerintem ez ezen szempontból alapvető fontosság az Európai Bizottság szerepe. Lehetővé kell tegye ezt az együttműködést, amelyre hivatkozunk, és össze kell gyűjtse a bevált gyakorlatokat, meg kell könnyítse az adatcserét. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy van valami, amit jobban ki kellene hangsúlyoznunk, és erre vonatkozóan módosítót is fogok előterjeszteni. Szükséges ugyanis a harmonizációt előmozdítani, a vám ellenőrzések harmonizációját, ugyanis erre a jelenlegi helyzetre az Európai Számvevőszék is utalt az éves jelentésében, megemlítve azt, hogy ugyanaz a normatíva, amelyet különböző kritériumokkal alkalmaznak az ellenőrzések során. Ezek gyakorlatilag azt eredményezik, hogy lazábban alkalmazzák az előírásokat, és ez környezetvédelmi és fiskális szempontból is káros hatású valamint a fuvarozási költségeket is növeli, ugyanis hosszabb távú a szállítás, hiszen a szállítás során előtérbe helyezik a lazább normákat alkalmazó kikötőket. Hogyha nem hajtunk végre egy valós, valós harmonizációt, az ellenőrzések, valamint a szabályok betartása terén, akkor mindennek nem sok értelme van. Azt hiszem, hogy az ellenőrzési kritériumok harmonizációja szempontjából érdemes volna létrehozni egy európai szintű bizottságot, amely kidolgozná az alapvető iránymutatásokat a fő, az összes európai vámügyi hatóság számára az ellenőrzések témájában. A jelentés ugyanígy utal az illegális kereskedelem, kereskedelemre is, de azt hiszem, hogy nagyra törőnek kell lennünk. Nem elég hivatkoznunk a hamisításokra, illetve a hamisított termékek kereskedelmére, hanem ugyanilyen fontos felmérni azt, hogy mire van szükségünk annak érdekében, hogy fellépjünk az illegális kereskedelem ellen, a terrorizmus, valamint a kábítószerkereskedelem, valamint a gyógyszerek hamisítása ellen, mert mindez veszélybe sodorja az állampolgárok egészségét és biztonságát. Azt hiszem, hogy ezzel valóban valóban visszhangra találnak az állampolgárok igényei. De úgy gondolom, hogy ezt a küzdelmet két szinten kell lefolytatnunk. Itt az unión belül javítani kell az információ cserét, nem csak a vámhatóságok között, hanem az összes illetékes hatóság között. Ugyanakkor kulcsfontosságú az is, hogy a fogyasztók tudatosságát növeljük, felhívjuk figyelmüket arra, hogy milyen káros az illegális termékek kereskedelme, illetve ezek az egészségre, a biztonságra és a környezetre nézve milyen károkkal járnak. Ebből a szempontból nagyon fontosnak tartom a harmadik országokkal való együttműködés előmozdítását, és folytatnunk kell a munkát annak érdekében, hogy stratégiákat dolgozzunk ki, hogy jobban tiszteletben tarthassuk a szellemi tulajdonjogok érvényesülését is végezetül. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyra törőnek kell lennünk, és el kell lépnünk egy európai kereskedelem könnyítési szerv létrehozása irányában, ahogyan arról egyébként a kereskedelem könnyítési megállapodás 23-as cikke is rendelkezik. Konkrét mutatókra van szükség, hogy a vámhatósági teljesítményt mérjük, és mindezen aspektusok be kell, hogy kerüljenek ebbe a jelentésbe, hogy véget vessünk egy olyan helyzetnek, ami már nagyon régóta tart itt az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm. Maria Lissanis következik. Campbell úr. Köszönöm, elnök úr. Az ICR örömmel fogadja ezt a jelentést. Szerintünk ez egy remek alap a későbbi viták céljából, és különösen Egyetértünk azzal a ponttal, hogy a tagállamok és a bizottság egy új vám kódex megfelelő végrehajtásáról kell gondoskodjanak, és az alapvető jogokkal való ütközés hatását minimálisra kell szorítanunk. Ugyanígy örülünk annak is, hogy a kormányzatok a magánszférával együtt kell, hogy működjenek a vám előírások egyszerűsítése szempontjából, és az EU határain harmonizációra kell törekednünk, hogy figyelembe vegyük a biztonsági és gazdasági érdekeket is. Az egyszerűsítésre való felhívással egyetértünk, a vám ellenőrzési rendszerek hiányosságain túl kell lépnünk, együtt kell működniük az illetékes hatóságoknak, hogy jobban gondoskodjanak a KKV-król. Nem szabad, hogy a vámügyi előírások túlzott terheket jelentsenek a KKV-kra nézve és az illegális termékek EU-ba való beáramlását csökkenteni kell. Ugyanakkor van két módosító, amelyet szeretnénk előterjeszteni, harmonizálnák a szankciókat, valamint a jogsértési eljárásokat ezt többször megvitattuk már. Ami bennünket továbbra is aggaszt, kértük a biztost, hogy a fórum shoppingra vonatkozóan szolgáltasson bizonyítékokat, mely országok érintettek, de nem kaptunk még erre vonatkozóan bizonyítékot, tehát azt hiszem, hogy fontos, hogy a tagállamok továbbra is a büntető jogi előírásaikat igazítsák eh, ezen helyzethez, az ICR e pedig továbbra is kétséges eh, azzal kapcsolatban, hogy a nem mezőgazdasági termékekre is a GIG rendszerét ki kellene -e terjesztenünk. Komoly aggályunk vannak azzal kapcsolatban, hogy egy szankcionálási rendszer segíti-e az Európai Uniót a mély és átfogó kereskedelmi megállapodások érvényesítésében. További lépések is szükségesek. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most az asszony. Oui, euh, merci, monsieur président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék a jelentés készítőjénél köszönetet mondani, bár nem mindig értek vele egyet, ezt nem az első vitánál is elmondtam. A hatékony vámunió nagyon fontos eszköz lehet abban, hogy megvédjük az európaiak érdekét, és ezért én egy olyan vámuniót szeretnék, amely valóban működőképes. Hogyha mindannyian azt tesszük, amit szeretnénk, akkor mindig is lesznek lyukak, a szitán, és nem lesz egy igazi védelmi eszközünk a kereskedelem területén, nem tudunk fellépni a hamisítás ellen. Nagyon sok vizsgálat volt már különböző kikötőkben, tudjuk, hogy különböző módon járnak el szükség van a jobb együttműködésre, ez minden területre igaz, a vámok területén ez általánosságban igaz, ami ezreig történt, az nem elegendő, jobb ellenőrzésre van szükség, és azon kell lennünk, hogy a szabályok mindenhol egyformák legyenek, és egyformán működjenek ezek, ne legyenek nagy különbségek. Kiegészítésképpen az Európai Uniónak is az a feladata, hogy a csalás elleni harcot javítsuk. Ez szerintem rendkívül fontos, lehet, hogy bizonyos frakciókban ez kérdéses, de a szellemi tulajdonhoz való jog az egyik legerősebb pontja az Európai Uniónak, tehát igenis is a csalás ellen fel kell vegyük a harcot, és az indikátorok nem túl pozitívak ezen a területen, növekszik ugyanis a csalás mértéke. Végül pedig fontos azt is látni, hogy a vámunió kérdését olyan államokkal is megvitassuk, amelyek nem Európai Uniós tagállamok, ez szerintem fontos kérdés. Nem arról van szó, hogy ezt ki kell ö, terjeszteni, hogy mondjuk Törökországra nem gondolom, hogy erre szükség van. Ez megint egy másik vita, tehát ezt nem is akarom most itt megnyitni, de minden esetre azért megemlíteni szerettem volna. Köszönöm. Köszönöm. Miller asszony nincs itt, Solc úr a Goa nevében, csak röviden fogok erről beszélni, mert nem volt esélyünk ezt egyeztetni. Szeretnék a jelentéstevőnek között mondani a dokumentumáért, de csatlakoznék az előttem szóló utolsó mondatához. Látnunk kell azt, hogyan tudjuk növelni az igazi vámonió pozitív hatását a harmadik országokkal kapcsolatban tehát nekünk is növelnünk kell a hozzájárulásunkat, ahogy azt az első fejezet utolsó részében is megemlítik a munkadokumentumban. Erősíteni kell azt a képességünket, hogy ellenőrizni tudjunk. Beszéltünk az afrikai marsal tervről, ebbe már bele kell vonni azt, hogy mit jelent ez, mit jelent az áruk mozgása, vagy a szellemi tulajdonjog, a földrajzi megjelölés, hogyan kötődik ez az áruk mozgásához. Ebben a tekintetben szívesen együttműködünk a jelentés készítőjével, és reméljük azt, hogy jó lesz a végső eredmény. Köszönöm Buchner úr a zöldek nevében. Én is szeretnék a jelentés készülének köszönetet mondani a tervezetejét, Szerintem jó kiinduló pont ez. Örülök annak mindenek előtt, hogy az az ötlet jelent itt meg, hogy a kompetenciákat tovább az EU szintre viszik át, ez jó kiegyensúlyozott ez a jelentés. Szerintem elég az, hogyha vannak irányelvek arról, hogy eh, hogyan kell lebonyolítani a vám eljárásokat. Szerintem nem kell az, hogy egy saját ellenőrző hatóságot hozzunk létre. Szerintem ez sokkal könnyebben is el lehet érni, nem kell külön irányelv a szankciókkal kapcsolatban. Itt is elegendő egy dokumentum. Nagyon kritikus vagyok akkor, amikor adókról van szó, illetve az harmonizációról az adók területén, ugyanis itt a tagállamok számára nem csak a kikötőkkel kapcsolatos helyzet fontos, hanem teljes intézkedéscsomagot kell figyelembe venniük, és ezért itt óvatosnak kell lennünk. Üdvözlendő az, hogy eh, a tervezetben környezetvédelmi aspektusról is szó van. Itt szeretnénk még több mindent látni, szeretnénk ezt erősíteni. mert kétszer is elhangzott az, hogyha egyes eh, kikötőknek előnyt adunk azzal, hogy rosszabb ellenőrzést hajthatnak végre, akkor növeljük az ellenő a forgalmat, az egyenlőtlenség nő az országok között, és szerintem ezt környezetvédelmi szempontból is hangsúlyoznunk kell. Összességében várom az együttműködést. Köszönöm, mondja az elnök. Megadom még a szót az Európai Bizottságnak. Elnézést, Ferran úr. Semmi probléma. Szeretnék önnek gratulálni is a kinevezéséhez. Röviden azt szeretném elmondani, hogy ez a jelentés alapvetően nem rossz, de képtelenek vagyunk Európai Unióként szociális uniót létrehozni, hát még kevésbé vagyunk képesek a vámuniót megvalósítani. Mi úgy gondoljuk, hogy a bilaterális szint sokkal jobb, mint ez a közösségi szint. Nagyon sok országban az növény- és állategészségügyi szabályokat saját kézbe szeretnék tartani, és én úgy gondolom, hogy ez így helyes. Azt is megállapíthattuk, hogy az elmúlt hónapok során a terrorizmus ellenes harcban a nemzeti vámhivatalok bebizonyították azt, hogy megkerülhetetlennek. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon röviden néhány gondolat. Én úgy gondolom, hogy egyre inkább dolgoznunk kell az információkon a globális behozatali láncolatokkal kapcsolatban. Ha jól értelmeztem, az Egyesült Államokban a vámhatóság információihoz sokkal inkább hozzá lehet fordul, férni azok számára, akik az importtermékek eredetét szeretnék megnézni. Én szerintem ez nagyon jó, és valószínűleg ezzel kapcsolatban egy módosítást is be fogunk terjeszteni. Köszönöm szépen, bizottság! Elnök úr, jelentés, az, jelentéstevő asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ezt a kezdeményezést. Fontos a vámhatóságok működése és annak külső hatásainak vizsgálata. 50 éve áll mögöttünk annak érdekében, hogy lássuk azt, hogy a vámhatóságok mindig is hozzáigazodtak az uniós követelményekhez. Természetesen Mindez eh, nem mentes nehézségektől, mint ahogyan az a jelentéstervezetben is szerepel. Az, hogy a Vámunió megvalósuljon és működjön, állandó odafigyelésre van szükség, és eh, állandó erőfeszítésekre a biztonságot érő kockázatokkal kapcsolatban, illetve az új kereskedelmi eh, mm, jellegek kapcsán, mint például az elkereskedelem ilyen szempontból az új kihívásoknak is meg kell felelnünk. Az Unió része a világvám szervezet, világszintű vámszervezetnek és a WTO-nak is, és ahogyan önök is rámutattak a jelentéstervezetben, mindez hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy az Unió egységesen lépjen fel, és hiteles legyen kereskedelmi partnereivel szemben, mind multilaterális, mind bilaterális szinten. A globális szempontok figyelembevételénél az Európai Bizottság decemberben egy kommunikációval állt elő, amelynek az a célja, hogy meghatározza, hogyan lehet továbbfejleszteni a vámunió működését. Itt nagyon sok aspektus egybeesik az önök által meghatározottakkal, a partnerségekre hívjuk fel a figyelmet. Ez egy alapvető feltétele a megfelelő implementációnak, a közös jogszabályok megvalósításának, valamint az együttműködés erősítésének a vámhatóságok és más határon működő szervezetek között. Az stratégia implementációja egy két éves jelentés alapján fog működni, amelyet a bizottság, és a, illetve a tanács és a parlament közösen fognak elkészíteni. Egyenlő ö, megvalósítására van szükség. Van egy vámkódex, és az ide vonatkozó más jogszabályok, amelyeknek az az előfeltétele, hogy transeurópai informatikai rendszereket alakítsunk ki, és ezen keresztül lehet az azonos megvalósítást is biztosítani. Hogyha ugyanazok a szabályok és ugyanaz az információs rendszer, akkor nagyobb rá valószínűség, hogy a megvalósítás is azonos módon fog végbe menni. Ezen kívül kialakítottunk iránymutatásokat is, amelyek ezt a célt szolgálják. Az érintett felek részt is vettek ennek az előkészítésében, és különböző csoportokban a bizottság illetve a tagállami szinten dolgoznak. És végül, de nem utolsó sorban az Európai Bizottság egy monitorozó programot is kialakított a meglévő jogszabályok egyöntetű alkalmazásának biztosítása érdekében. Ami az informatikai rendszert illeti, erre nem szeretnék most kitérni részletesen, de a jelentésben szerepel az, hogy az informatikai rendszer megvalósításához az egyszerűsítés, az ellenőrzések megvalósítása érdekében egy átmeneti időszakra van szükség. Természetesen a bizottság, a tagállamok és az érintett felek azon dolgoznak közösen, hogy ezeket a célokat minél hamarabb a tervezett értelemben megvalósítsuk lépésről lépésre haladunk az informatikai rendszerek kialakítása terén is. Történtek utalások az úgynevezett fórum shoppingra vonatkozólag, vagyis hogy az érintett felek mindig megkeresik azt az ajtót az Európai Unión, ahol az ellenőrzések kevésbé hatékonyak. Ez persze nem zárható ki, de Ugyanakkor minden bizonyal önök is tudják, hogy az Európai Bizottság a tagállamokkal együtt kialakított egy olyan stratégiát és egy cselekvési tervet, amelyet 2014-ben fogadtunk el, és ez a vámhatóságok munkájára vonatkozik, és júliusban, tavaly júliusban hoztuk ezt nyilvánosságra. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy meg tudjuk akadályozni ezeket a kockázatokat, hogy kimazsolázzák az érintett szereplők, megtalálják a rendszeren az egyszerűbb, vagy tehát a legkevés, leg, kisebb ellenállású területeket, de mégiscsak műveleti elektronikus eszközöket biztosítottunk a vámhatóságok számára, hogy ezt a problémát meg tudják előzni, és hatékony, teljes mértékű legyen az ellenőrzés a külső határokon. Egyébként ugyanez a filozófia hatja át a nemzetközi tevékenységünket is történtek utalások a szabálysértési eljárásokra, a szankciókra, és minden bizonyal önök is tudják, hogy a parlament és a tanács előtt most két javaslat is az asztalon van. Az egyik a szabálysértések kriminalizációjára vonatkozik az unió pénzügyi érdekeinek védelme kapcsán, a másik pedig egy konkrét szankciórendszert tartalmaz amelynek értelmében nagyra becsültük a parlament támogatását, és reméljük, hogy a tanács is most nyomon vagy követni fogja ezt az utat. A bizottság teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy a parlamenttel együttműködjön, és természetesen bármikor szívesen beszámolunk a rendszer működéséről. Köszönöm szépen, jelentéstevő! Ehhez már túl sok mindent nem tudok hozzáfűzni, köszönöm szépen a kollégáknak a hozzájárulását. Azt látom, hogy alapvetően jó úton haladunk, együtt tudunk működni, és a célok azonosak. Tehát ez így jó, menjünk tovább, csak így tovább. Köszönöm szépen, módosítások beterjesztésének határideje február 2-12 óra, tehát dél. Ez most a tízes napi rendi pontunk végét jelenti, a 11-esre térnünk, térünk rá, kubai kapcsolatok, és rögtön meg is adom a szót Bőge úrnak jelentéstevőnknek. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok az újraválasztásához. Két előzetes megjegyzést, két-három előzetes megjegyzést tennék ezen kubai megállapodással kapcsolatban. Egy ma reggel a választói körzetemben megjelentem olyan plakátokon, hatalmas plakátokon, ahogyan azt korábban sohasem tapasztaltam, választási kampányon kívül, Érdekes, hogy a mércék mennyire elcsúsznak. A kereskedelmi megállapodások során beszélhetünk arról, hogy a különböző fejezetekben megtartjuk-e a szükséges megfelelő mércéket, megfelelő hangsúlyokat helyezzük el, és mindent figyelembe vettünk-e, és a politikai családok más és más helyekre helyezik a hangsúlyt, de aztán, hogyha valaki megjelenik egy hatalmas plakáton, úgy, mint aki támogat egy megállapodást, és ezáltal veszélyezteti a demokráciát, egyes kampányolók így állítják be. Nos, azt hiszem, hogy egy ilyen esetben teljes mértékben tévesen helyezték el a mércéket, és az ilyen populistáknak meg kellene nézniük, hogy a demokrácia, az emberiesség, az emberi jogok, valóban egy komoly problémát vagy kihívást jelentenek-e ezt eh, szerettem volna egy előzetesen megjegyezni egy olyan tapasztalata kapcsolatban, amelyet eh, ma eh, reggel szereztem, eltekintve attól a ténytől, hogy a fénykép jó néhány éves már, amelyen a plakáton megjelentem. A monitoring csoport Közép-Amerikával bízott meg először, aztán Kubával az elmúlt hónapok során a kubai nagykövet asszonynal tartottam egy eszmecserét, ami nagyon érdekes és intenzív volt, de szerintem azt is megvilágította, hogy milyen hosszú az út az egymáshoz való közeledés és a fejlődés terén. Szeretnék utalni arra, és visszatérek majd még erre, hogy néhány héttel ezelőtt a Szaharov díjázottal, Farinyász úrral találkozhattam. Ő polgárjogi aktivisták kíséretében Brüsszelben tartott megbeszéléseket, és idős édesanyja is elkísérte. Tudjuk, hogy a polgári jogokért és szabadságokért való küzdők milyen komoly feladatokkal birkóznak meg, ezt sem szabad elfelejtenünk, és azt sem tudjuk most pontosan, hogy Trump elnöksége mit jelent majd az Egyesült Államok és Kuba közti kapcsolatokra nézve. Egyfelől az amerikai embargót nem függesztették fel teljesen, de ebben a hónapban Obama elnök hozott egy döntést arról, hogy a sweat food, dry food elvet a menekültekre nézve felfüggesse, és ebben a hónapban kubai export termékek is elindultak az Egyesült Államok felé első alkalommal. Eltekintve ezen bizonytalan fejleményektől van egy másik téma is. Az európai vállalkozásokat ez foglalkoztatja, és arról van szó, hogy milyen következményekkel jár, főleg az európai bankokra nézve, az, hogyha a kubai projekteket európai bankok finanszírozzák. Erre a múltban is volt példa és voltak olyan bankok, amelyeket pénzügyi szankciókkal sújtottak az Egyesült Államokban, úgyhogy azt hiszem ez egy izgalmas vita. A politikai párbeszéd és együttműködési megállapodás aláírásra került a főképviselő, valamint a külügyminiszterek, illetve a kubai külügyminiszter által. Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter is aláírt ezt a megállapodást. Láthatjuk, hogy ez a megállapodás nyilván a politikai párbeszéd első szakasza, de nem szabad, hogy a következményekről megfeledkezzünk, és itt beszélnünk kell arról, hogy itt a parlamentben mit teszünk, hogyan viszonyulunk ezen megállapodáshoz, és az szakbizottságunk álláspontját is kellőképpen kifejezésre kell juttatnunk. Ez egy vegyes megállapodás, éppen ezért a megerősített politikai párbeszéd, az intenzívebb kétoldalú együttműködés valamint a közös fellépések kidolgozása multilaterális szinten, ezek szerepelnek a főpontok között, ezek érintik a kereskedelmi kapcsolatokat, de vannak költségvetési vonatkozásai is, hiszen ez függ, összefügg azzal, hogy mit teszünk a költségvetési sorok szempontjából, hogyan kívánjuk a kereskedelmet a különböző területeken előmozdítani, jóvá kell hagynunk ezt a, megállapod, ezt a pontot. Én azt kívánnám, hogy az Európai Külügyi Szolgálat forduljon Malmström biztos asszonyhoz, ahogyan Malmström asszony például a koreai szabadkereskedelmi eljárás megállapodásnál, vagy a kolumbiai perui megállapodásnál, a közép-amerikai társulási megállapodásnál egyeztetett, és tájékoztatást adott. Ugyanezt tartottuk volna kívánatosnak ezen megállapodásnál is, és, és éppen ezért a jövőre nézve ezen javítani kell. Ez pedig egy nagyon fontos kérdés, amit hangsúlyoznunk kell, és éppen ezért tisztázást várunk el ezzel kapcsolatban a külügyi szolgálattól is. És még valami, a koordinátorok döntöttek arról, hogy egy véleményt fogunk kidolgozni az AFET véleményével kapcsolatban. Ennek az elején tartunk még, mert igazából nem tudjuk, hogy a külügybizottság hogyan kívánja kezelni ezt a dossziét, de három dologra szeretnék kitérni, olyan aspektusokra, amelyek szerintem a mi szemszögünkből nézve fontosak. Egyfelől az emberi jogok kérdése. Azért említem meg ezt a pontot, mert egyfelől tisztában vagyok azzal, hogy ez egy nagyon kényes és nehéz ügy, másfelől azonban ha azt hallom, hogy bizonyos emberi jogi szervezetek, vagy Farinyász Szaharov díjazott, úgy tűnik, hogy nem kapták meg a lehetőséget, sőt megvonták tőlük a lehetőséget, hogy az EU képviselőivel egyeztessenek, akkor ezt szeretném egy kicsit jobban megvilágítani. Szeretném megtudni, hogy mi áll ennek hátterében és hogyan kívánunk ilyen ügyekben eljárni a jövőben. Egyébként el kell gondolkodnunk a külügyi szolgálat költségvetéséről, talán így előbbre jutunk. És egyensúlyt kell teremtenünk egyfelől ezen kis impulzusokat ki kell használnunk, és egy olyan irányvonalat kell követnünk, amelyhez hülyek tudunk maradni. A parlament vonakodik az EU-Türkmenisztán partnerségi megállapodáshoz jóváhagyását adni. Ez az egyetlen kelet-ázsiai ország, amelyben az emberi jogok helyzete aggasztó most. Ez egy súlyos és kényes kérdés, foglalkoznunk kell vele, és ugyanez vonatkozik a munkavállalók jogaira, valamint a WTO egyezményeire, a Nemzetközi Munkajogi Szervezet egyezményeire, megfelelő, méltányos módon kell ezeket kezelnünk. Nem akarom ezt most elméteni, elnök úr, de szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamenti Kutatási Központ eh, kutatásának. Felsorolták azt, eh, felvázolták azt, hogy milyen eszközöket eh, használtunk föl 2014 és 2020 között a kubai többéves programhoz. 50 millió, az éghajlatváltozás, a fenntartható fejlődés szempontjából szintén 50 millió, és van itt egy másik lebontás is, amely egyértelműbbé teszi, hogy melyek a súlypontok, melyek a projektek. Mogherini asszony egy márciusi nyilatkozata is itt van, amelyből kiderül, hogy természetesen a polit- kubai szereplők, a civil szervezetek kedvezményezettje ezen programoknak. Főleg, ha megnézzük például az agrár ágazatot, ma a kis gazdák az ország területének 21%-át művelik, és ebből 45%-os hozamot állítanak elő. Meg kell néznünk, hogy a, ezeket a forrásokat hogyan tudjuk a civil szervezetek, illetve a magánszektor bevonásával felhasználni. Meg kell néznünk, hogy ki profitál főleg ezen támogatásokból, ezt azt is nem, hogy behatóan elemeznünk kell. Ebből a szempontból bármilyen egyéb észrevételért hálás vagyok a kollégáknak ma, vagy a későbbiekben, hogy ezek alapján majd megírhassam a tervezetet. Elnök, köszönöm szépen. Most Rodríguez asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném mm, elmondani, hogy Sergio Gutiérrez nevében nyilatkozom, ő az árnyék, ellen, árnyék előadó, aki ma nem tudott eljönni, ezért kérte, hogy a nevében szólaljak fel, és a szocialista frakció nevében. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy ezt egy történelmi jelentőségű megállapodásnak tekintjük, amely megnyitja a kaput, lehetővé téve a kölcsönös megértést az EU és Kuba között egy új korszakot vezet be. Ez egy új korszak, már csak azért is, mert azt hiszem, hogy eddig abszolút kudarc fémjelezte a az eddigi időszakot, semmit nem sikerült elérnünk, és ez a megállapodás tükrözi azt, hogy hogyan értelmezzük a gazdasági, politikai, diplomáciai kapcsolatokat, amelyek eddig sokkal inkább a hidegháborút tükrözték, mint a jelenlegi időszakot. Azt hiszem, hogy most sokkal fontosabb, hogy egy ilyen megállapodás, amely kiegyensúlyozott, és amely a kölcsönös bizalomra és egymás tiszteletére épül, fontos, hogy az Európai Unió kulcsfontosságú szerepet játszon, hogy nyomon követhessük a demokratikus modernizáció és a haladás folyamatát, amely az európai és a kubai társadalom véleménye szerint is szükséges most van erre igazán szükség, mert ahogyan az előadó is elmondta, bizonytalan az idő, bizonytalan időszakot élünk, nem lehet tudni, hogy Trump mit fog tenni, beváltja a választási kampány során tett ígéreteit, fenyegetéseit, és azt hiszem, hogy ha valamikor, akkor most a lehető leghamarabb valóra kell váltanunk ezt a megállapodást, támogatnunk kell az aláírását, hogy egy esélyt adjunk a kubai nép kezébe, mert hosszú ideje kérik már ezt. Geostratégiai és geopolitikai szempontból is az Európai Uniónak erős, határozott hangon kell felszólalnia. Különbséget kell tennünk a között, hogy hogyan tekintünk arra világra, amelyben élni szeretnénk, és amely világot Trump kínálja fel. Azt hiszem, hogy ez egy lehetőség azért is, mert elérhetjük azt, hogy Kubában a gazdasági és demokratikus átmenet valóra váljon, és ezáltal új kereskedelmi kapcsolatokat építhessünk ki. Most a politikai párbeszéden és az együttműködésen van a hangsúly, hogy a kubai nép és a kubai társadalom érdekében dolgozzunk. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen. Elnök úr, rövid leszek. Bár nincs még átfogó szöveg, ami rendelkezésre állna itt vagy az AFED-ben. Mindenki tudja, és már elhangzott az, hogy vannak lényegi változások, illetve ezek várhatóak Kubával kapcsolatban, eh, Fidel Castro halála után, és változások vannak az USA álláspontjában, ez is elhangzott már. Az USA és az Obama kormány visszaállította a diplomáciai kapcsolatokat, megszüntette a régóta fennálló embargót, amit még a 60-as években hoztak létre. És egyetértek az előttem szólókkal, hogy most nem tudjuk azt, hogy ez a politika folytatódik-e az új USA kormány alatt, és ezért fennáll a lehetőség az EU számára, hogy erre a helyre belépjen és aktívá váljon. Az ECR álláspontját illetőleg mi mindig is támogattuk az egységes és igazságos kezelés minden partnerünk esetében támogattuk a feltételeken alapuló politikát, de a konstruktív szerepvállalást is támogattuk, támogattuk ezt a megközelítést a Vietnámmal fenntartott kereskedelmi kapcsolatainkban. Vietnám is egy olyan ország, amely nem igazán tökéletes az emberi jogok szempontjából, de támogattuk ezt akkor is, amikor Perúval vagy Kolumbiával foglalkoztunk, és megpróbáltunk itt szabad kereskedelmi meglapodásokat létrehozni. Tehát ebben mindig is nagyon is következetesek voltunk. Úgy véltük, hogy ez a megközelítés helytálló akkor is, amikor Kubáról van szó, persze örülnénk annak, hogyha ez nem csak a hivatalos EU kapcsolatokra vonatkozna, hanem támogathatnánk a demokratikus mozgalmakat, emberi aktivistákat. Ez jó kezdőpont lehetne. Ezzel egyetértünk, és um, várjuk az együttműködést ezen új megközelítést illetőleg. Köszönöm. Gól Helmut. az egyik jelentéstevőm eh, nevében kell beszélni, aki nem tud ma itt lenni. Egyetetek abban a kollégákkal, hogy az a tény, hogy, eh, hogy, hogy, hogy az EU Kubával egy eh, történelmi fontosságú dokumentumot írt alá, hogy tovább javulhasson a két régió között a kapcsolat úgy vélem, a magas szintű párbeszéd kezdete óta, 2008 óta lassanként javult ez a helyzet. Kuba nem vesz részt latin-amerikai országként az EU-val a párbeszédben, ezért örülünk annak, hogy végre született egy döntés és egy közös álláspont létrejött ez egy olyan egyezmény, amely pozitív eh, módon támogatja a politikai párbeszédet, a kereskedelmi kapcsolatokat, és remélhetőleg az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek is támogatják ezt, figyelembe véve azt, hogy milyen kihívások állnak előttünk. Úgy véljük, hogy Magrini asszony a főképviselő és a kubai kormány megpróbálnak jó megoldást találni a bilaterális kapcsolatok szempontjából, főként a jelenlegi helyzetet figyelembe véve, és reméljük, hogy Trump kormányzata nem fogja akadályozni ezt a fajta megállapodás hoztát. Az EU-nak egy saját külpolitikát kell kifejlesztenie ebbe az irányba. Az emberi jogok tekintetében látni kell azt, hogy a szociális jogok, a polgári jogok területén nagyon vegyes a kép Kupában. Vannak pluszok, miniszok. A kubaiak sokat tettek a szociális védelemért az elmúlt években. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, kicsit kifutottunk az időből, a zöldek részéről Hautala kollega. Köszönöm. Úgy vélem, hogy az Európai Unió egy olyan helyzetben van, amikor most már frissíteni kell a meglakodást Kubával, és ezért támogatjuk ezt a megállapodást. Ez inkább az AFED kezében van, az is fontos, hogy a parlament szorosan nyomon kövesse azt, hogy miről folynak majd a tárgyalások, és persze a parlament bizonyos benchmarkokat is megfogal, megfogalmazhat. Ez talán megfelelhet az aggályoknak is, amit a kollégák elmondtak. A legfontosabb az az, hogy következetesek legyünk. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy amikor Kolumbiával vagy más latin-amerikai országokkal beszéltünk ilyenfajta megállapodásokról, akkor a parlament nem volt annyira következetes az emberi a kérdések kapcsán, ezért fontos az, hogy most konstruktívak legyünk Kuba irányába, de emlékeztessük őket arra, hogy vannak bizonyos standardok, európai értékek, amelyeknek meg kell felelniük. Köszönöm, Fera úr! Eh euh, Nagyon röviden politikai kritériumokkal kapcsolatban mi úgy gondoljuk, hogy Törökország kapcsán számunkra elképzelhetetlen az, hogy akár gazdasági, akár vámügyi együttműködést kezdjünk meg velük. Köszönöm. Nekem is csak egy kérdésem van. Nagyon sok minden elhangzott ma már, és többször elhangzott ez is. Ez egy történelmi lehetőség, ez világos, de nagyon óvatosan kell eljárnunk, nehogy aztán álságos perceké változó mindez, hiszen biztosítanunk kell azt, hogy az emberi jogok Kubában tényleg megvalósuljanak, és hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mi történt az új fejezet megnyitása óta, akkor azt láthatjuk, hogy az emberi jogi jogsértések inkább emelkedőben vannak. Tehát fontos azt látni, hogy minden lehetőséget használjunk ki, és mondjuk ki azt, hogy minden, nem fogunk elfordulni. És végül is egy dologra kell emlékeznünk. Egyrészt minden, amit teszünk, az az, emberek életminőségét kell, hogy javítsa Kubában. Amennyiben azt tudjuk mondani, hogy ez így van, akkor rendben, ha nem, akkor viszont inkább ne tegyünk semmit, ne hagyjuk magunk mögött az emberi jogok ügyét. Köszönöm, bizottság! főként azzal kapcsolatban, hogy hogy néz ki az együttműködés a parlamenttel, illetve a parlament tájékoztatása. Mások, tessék önni a szó. Köszönöm. Ben Dupnó vagyok, és a külügyi szolgálatnál dolgozom. Két megjegyzésem lenne az elhangzottakkal kapcsolatban. Az első. Az én értelmezésem szerint a PDCA a tanács aláírása után másnapon érkezett ide, pedig december 13-án meg kellett volna érkezzen, úgyhogy azért meglep engem az, hogy még nincs itt a dokumentum önöknél. Ez az egyik gondolat, amit mindenképpen el akartam mondani. Ha jól értem, önök folytatják a munkát, de itt van egy olyan eljárás, amely még nem fejeződött be, mielőtt a megállapodás életbe léphet. A második gondolatom arra vonatkozik, hogy a kubai civil társadalom, vagy civil szervezetek hogyan vélekednek a megállapodásról, illetve a tárgyalásokról. Nos, az havarnai EU delegáció és a brüsszeli kollégák is mind nyitva állnak, vagy nyitva, nyitottak azelőtt, hogy a civil szervezetekkel találkozzanak, sőt, ez olyannyira így van, hogy bárki kopogtathat az, ajtókon, az ajtónkon, ellenállók, ellenzékiek, tehát voltak ezzel kapcsolatban információcserék is. Természetesen tudjuk azt, hogy még most is nagyon nehéz kontextusban dolgozunk, a helyzet bonyolultabb, mint máshol, és emiatt gyakorlatilag lehetetlen volt az, hogy ugyanazokat a mechanizmusokat érvényesítsük, mint más tárgyalások során, de azért azt ne felejtsük el, hogy a civil szervezetekkel állandó kapcsolatban állunk, mind Brüsszelben, mind, mind Havannában. Szerintem azért itt világos üzenetről van szó, az Európai Parlament célja az, ezen tárgyalások során, hogy ne legyen előtti um, alkalmazása ennek a megállapodásnak, hogy a parlament elfogadná. Ezt kérem, ezt az üzenetet közvetítse a bizottság felé, és um, én úgy gondolom, hogy um, nem is lesz uh, akkor intézményközi megállapodás, hogyha ezzel kapcsolatban nem lesz megállapodás. Bőge úr, köszönöm szépen, pontosan erről van szó. Pontosan ez a lényeg, és a bizottság nagyon diplomatikusan válaszolt. A, az emberi jogi szervezetekkel való együttműködés, ne felejtsük el, hogy rengeteg kockázatot rejt az érintett személyek szempontjából. Szerintem jobb kontextust kellene teremteni ezeknek a tárgyalásoknak, hiszen ezek az emberek sokszor akár az életüket is kockára teszik. Ezért fontos, hogy a külügyi szolgálat és a kimondja azt, hogy a parlament számára ez nagyon fontos, és talán a külügyminisztériumok és a külügyi szolgálat is nagyon sokszor nem a megoldásokban gondolkodnak, hanem különböző állásfoglalásokban. Ez egy hosszú folyamat, és reméljük, hogy jó útra tudjuk mindezt terelni. Köszönöm szépen! Természetesen az ütemterv az AFET-hez igazodik, Köszönöm szépen, és egy percen belül kezdődik zárt ajtók mögött a koordinátorok ülése.